Kezdjük el tehát a szakbizottsági ülést. A rendkívüli ülésre tekintettel, melyet a mezőgazdasági miniszterek tartanak majd október 5-én, tehát jövő hétfőn, szükségesnek tartottam, hogy a napirendhez hozzáfűzzük, mégpedig a mai napirendhez a teipar ágazatának válsága témáját. Ahogyan az ismert, több tagállam kérelmezte annak lehetőségét, hogy további intézkedésekkel támogassák ezt a szektort. A parlamentet teljes mértékben be kell vonni ezen vita lefolytatásába. Különösen állásfoglalásunk elfogadása után, melyet múlt héten fogadtunk el Strasbourgban. Ekképpen eszmecserét folytathatunk erről a kérdésről, és meghallgathatjuk azt, hogy hogyan kíván az Európai Bizottság állásfoglásunkat követően cselekedni, és mérlegelhetjük a tagállamok javaslatait is e témakörben. Tehát megkérem, megkérdezem önöket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a napirendbe ezt a témát beillesszük illetve azt is megkérdezném, hogy lehetséges-e a mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatos politika című témát elhalasztani, mert ezt Scotta úr a mai napirend végén kívánná tárgyalni. Hogyha nincsen kifogás ezzel szemben, akkor az előbb mutatott javaslatokkal elfogadtuk a napirend módosítást. Hogyha nincsenek kommentárok, elnézést, Eh, gracias, señor presidente. Me, eh, me gustaría saber, ¿se refiere usted... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma, ma délután ö, foglalkozunk a minőség kérdésével? Igen, teljes mértékben így van. Csak a napirend végén foglalkoznánk ezzel a témával, hiszen pontosabb felvilágosításokra van szükség. A jegyzőkönyv elfogadása, hogyha nincsen észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor a szeptember 1 másodikai napirendet elfogadottnak tekintjük. Ezen kívül tájékoztatom önöket, hogy a mai ülés eh, hallgathatják eh, az ASP 5-ös eh, G3-as teremből is. Most pedig nézzük a tejipari ágazat válságát, illetve a közép-rövid távon foganatosítandó intézkedéseket. Az Európai Bizottság részéről nagyra becsültük azt, hogy Marian Fischelből Strasburgi felszólalásával, melyre szeptember 17-én került sor csütörtökön, Érzékeltük, hogy az Európai Bizottság nagy figyelemmel fordul a parlament felé e témakörben, és ellátogatott hozzánk, hogy bemutassa új javaslatait, illetve kezdeményezéseit a tejipari ágazatban. Mielőtt megadnám Rasmussen úrnak a szót, aki pontosítani fogja ezen új javaslatok tartalmát az Európai Bizottság részéről. Fontos tájékoztatni önöket azon kezdeményezésről, amelyet a parlament indított, és szeretnénk kiemelni annak fontosságát is, hogy ezen kezdeményezést nagy többséggel fogadjuk el, mint ahogyan nagyon nagy többséggel fogadtuk el azt a jogalkotási javaslatot is, amely tőlünk származik, és amelyet itt a mezőgazdasági szakbizottságban egyhangulag fogadtunk el azzal az alkalommal kiemeltük az én felszólalásomban, és köszönetet mondok minden felszólalónak, aki Strasbourgban felszólalt ezzel a témával kapcsolatban. Nos, tehát kiemeltük, hogy ez a kérdés nem csupán azt jelenti, hogy erős jelzést küldünk a nehézségekkel küzdő tejtermelőknek, gazdálkodóknak, hanem ez egy politikai kérdés is, hiszen Jövő héten kerül sor az írországi népszavazásra, és mindannyian kívánatosnak tartjuk, hogy ennek eredménye kedvező legyen. Ezt követően az együttdöntés korszakába lépünk. És nyilvánvaló, hogy az első minisztertanács, amelyre Luxemburgban kerül sor 19-én, 20-án, és amely a tejipar válságával fog, kapcsolatos döntéseket fog meghozni, Nos, ezen tanácsnak a mi jogalkotási javaslatunkat nagy figyelemmel kell mérlegelnie. És éppen ezért ma délelőtt szakbizottságunkban valamennyi frakció koordinátorával elfogadtuk Bruno Le Maire francia miniszter kérését, amely arra irányult, hogy mutassa be nekünk a francia-német kezdeményezést ezen a területen, de amely egyébként más 18 miniszter kezdeményezése is, hiszen ezt a dokumentumot ma 20 miniszter írta alá. Bemutatta a tanács elképzeléseit, vagy legalábbis ezen 20 miniszter elképzeléseit, mely elképzeléseket ö, október 19-én, illetve 20-án fognak bemutatni a miniszterek tanácsán. Most pedig megadom Rasmussennek a szót, és Felkérem önöket, hogy kommentál, kommentálják is ezt a témakört, természetesen nem az egész délután, de ezek az észrevételek bizonyosan fontosak lesznek abból a szempontból, hogy az Európai Parlament a mi szerepünket kiemeljük ebben a kényes helyzetben, amelyel most a tejipar küzd. Rasmussen, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az egyik ö, oka az ajánlásnak mm, az Európai Parlament állásfoglalása ö, szeptember 17-ére nyúlik ö, vissza. Ezzel kezdeném pozitív infóval. A tanácsnak, a mezősegi tanácsnak megígértük, hogy negyed éves jelentést állítunk össze. Azt hiszem, hogy vállalhatjuk ezt, hogy megkapják a bizottsági tagok. Ez még nem ugyanaz, mint az október 19-i tanács ülésen kapnak, de hát ö, néhány tényről szeretnék tájékoztatni a jelenlegi piaci helyzetről. Június óta azt ö, látjuk, hogy jobb árak alakulnak ki. Ennek van egy olyan összefüggése hogy a világpiacon is, a belső piacon is látunk jobb árakat, ez reményre ad okot. Reméljük, hogy ez nem egy csepp a tengerbe, hanem a tejipar teipar jobb helyzetbe fog kerülni. például a tejárak Hollandiában 5%-kal nőttek júnióta. Észak-Írországban 19-20%-kal, Olaszországban 12%-kal. Itt arról van szó, hogy szerződéses árak a kereslet a tej iránt növekedett. Spot árakról van szó. Azt tapasztaljuk a tej áraknál, szerződéses alapon, hogy fölfelé indultak el a nagy termelőországokban az EU ö, nyers tej árak tekintetében 1-2 cent per liter, 25 centről indulunk tehát most 27-nél tartunk mondjuk Franciaországban, ahol 28 cent is lehet. Ez minden esetre reményre ad okot a virtuális intervenciós ár 21 és fél, ennél sokkal jobb, sokkal jobb, mint a 23-24, ami júniusban volt. Beavatkoztunk a ö, tejpornál, és ö, segítettük az árat emelni. Most már az intervenciós szint fölött vagyunk. Ö, 2218 volt a határ. Két hónapig voltunk határ alatt. 9%-os volt a növekedés a utóbbi két hónapban. a csedár sajtnál például kb. 5%-os volt az emelkedés. Ezek a pozitív jelek a piacon, a közösségi piacon, a világpiacon szintén a fontos, hogy exportőreink megfelelő bevételhez jussanak, de pszichológiai hatása is van a világpiac magas árának. Hadd mondjam el, hogy ami a port illeti, új Zélannal Esetében ez a legnagyobb export. 19%-os volt a növekedés 19-24 százalék a különböző termékeknél a szórás. Ezek a ö, egyes árak ö, ö, 59 százalékkal Gondolok itt többek között a fölözött tejporra. a volumen, amelyet USA-ból exportálnak, az drámaian csökken. Elnök úr, azt hiszem, hogy ezek olyan tények, amelyek jól illusztrálják, hogy hol ö, tartunk és főleg, hogy milyen trendek vannak jelenleg. Utalt a ő biztos Strasburgi fellépésére és a 13 pontos döntésre az Európai Parlament részéről. Nos, jelenleg Nincs mandátumom arra, hogy részletekbe menjek minden ajánlással kapcsolatban, amelyet az állásfoglalásokban megfogalmaztak. Azonban az teljesen világos, hogy nagyon alaposan át fogjuk ezeket olvasni, és meg fogjuk fontolni egyesek, elnök úr, a huszak csoportjának ajánlásaival találkozik. Ez a francia-német kezdeményezés, amelyet még 18 más tagállam aláírt. Ezek az ajánlások megvitatásra, értékelésre kerülnek a lehető legalaposabban fogunk velük foglalkozni. Az első adandó alkalom, amikor ezt megtehetjük, az informális ö, ö, október 5-i találkozó, amikor a 27 tagállambeli kollégákkal találkozik a biztos. Úgy gondolom, hogy az ebéd néhány óráig fog tartani, és úgy vélem, hogy a miniszterek és a biztos nem fognak a részletekbe belemenni, de legalább irányvonalat fogalmaznak meg a jövővel kapcsolatban. Cél az, hogy támogatást kérjenek egy magas szintű szakértői grémiumtól, nem rövid távra, hanem közép és hosszú távra. Ő sok kérdés vár megvitatásra. Azt hiszem, hogy az informális tanács tanácsülés és a biztos nem csak az irányvonalat, hanem az ütemtervet is meg fogja tudni állapítani, tudván azt, hogy a válság még tart. Annak ellenére, amit mondtam, annak ellenére, hogy pozitív trend látható. A válság még jelen van. A mezőgazdászok még olyan szinten vannak, ami a többség számára nem megfelelő. Nyilvánvalóan valamit tenni kell. az intervenciót a tejpornál, a fölözött tejpornál egyesek ki akarják terjeszteni. De gyakorlatilag most nincsen intervenció. Ez, mint eszköz, aktív eszköz fennmarad, hogyha szükséges, hogyha a tendencia megfordul, és lefelé indulunk el újra az intervenciós ár irányába. Tehát továbbra is odafigyelünk a az export fegyvereinket, eszközeinket szükség esetén aktívan használjuk. Tudjuk, hogy vannak egyes megkötések a WTO egyezmények értelmében. Bármit nem tehetünk, amit szeretne a teipar Európában. Egyes szabályoknak meg kell felelnünk. Ilyen alapon a napi támogatási intézkedések továbbra is léteznek, aktívak, használják őket. Használják a gazdasági élet szereplői, az exportőrök azért, hogy jelen lehessenek a világpiacon. Hosszú és középtávon szeretnénk megoldani a kérdéseket az állásfoglalásukban felvetették ezeket a kérdéseket, a miniszterek is felvetették a közös nyilatkozatokban, mint ahogy az olvasható. Elnök úr, azt hiszem, hogy többet most nem fogok mondani. A tanács szolgálatai nyitott szellemmel viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Aktívak vagyunk, operatívak vagyunk, és eredményt is tudunk produkálni. Látjuk már az eredményt. Szeretném perspektívába helyezni ezt. Az ár növekedésnél azt is kell látni, hogy van, hogy ezek spot árak. Ezzel szemben vannak a hosszú távú szerződéses árak, amelyekről nem kapunk információt. Talán ez a probléma, hogy a tejfeldolgozók a tejtermékeket 78-80 ban a kiskereskedelemben adják el. A kiskereskedelemben az ár nem azonnal hat ki, elképzelhető, hogy ez csak egy-két hónap múlva érvényes. Attól függ, hogy milyen a két fél közt a szerződés. 2007-ben azt láttuk, hogy elindulnak felfelé a zárak. Három-négy hónap kellett, amíg a hatás érződött. Azt látjuk, hogy a reakció és a tejár között az eltálló eltolódás továbbra is létezik. A kiskereskedelm szerződést kell kössön olyan szerződést, amely a tejfeldolgozónak és a tej termelőnek is előnyös. Köszönöm. Bene. Ringraziamo. Köszönetet mondunk Rasmussen úrnak. Megpróbáljuk részletesebben megvizsgálni ezen bizottsági javaslatok tartalmát. A vita megnyitásakor szeretném pontosítani Rasmussen úrnak, valamint valamennyiüknek, hogy van egy olyan kéremünk, amelyet nagy többséggel elfogadtunk, de van egy pontos jogalkotási javaslatunk is, amelyet ez a szakbizottság nagy többséggel elfogadott, és ennek nem ugyanaz az értéke. Már 12-en kértek szót, 13-an ezzel, az utolsó felszólalóval megpróbáljuk megfelelően kezelni az időt. A koordinátorok szemrehányást tettek nekem, hogy túlságosan sok időt adtam a felszólalásokra. Kérem, hogy röviden szólaljanak fel, nincs meghatározott időtartam, hanem a jó érzésükre bízom ezt. Albert Desz kapszott elsőként. Ja, Dank, Herr... Köszönöm, elnök úr. Örvendetes, hogy bizonyos enyhülés mutatkozik. Éppen most beszéltem egy tejipari szövetkezet ügyvezetőjével, és azt mondta nekem, hogy megerősítheti azt, amit Rasmusser úr éppen az előbb elmondott, hogy a tej piacon az árak növekednek. Azonban ennek ellenére szeretném kiemelni azt, amit Rasmussen úr, valamint az elnök elmondott, van egy állásfoglalási indítvány a parlamentben, amelyet nagy többséggel elfogadtunk. A tanács jó információkat kapott, az állásfoglalás indítvány fontosabb pontjait jó lenne, hogyha figyelembe venné. A múlt héten Marian Fisherból mezőgazdasági biztossal folytatta megbeszélést, és akkor megtudtuk, illetve már tudtuk is, hogy az élelmiszeripar, a takarmányipar számára programot dolgoznak ki. Azt mondták, hogy az erre irányuló eszközöket megszüntették, és most szeretném kiemelni, hogy a mezőgazdasági politikában jelenlévő eszközöket nem kellene megszünteni, megszüntetni, továbbra is rendelkezésre kell, hogy ezek álljanak, hogyha válság alakul ki, hiszen nagyon sős hiba lenne ezen eszközök megszüntetése. Politikai szempontból ezek újabb bevezetése lehetséges, de akkor nagy többség szükséges ehhez. A francia mezőgazdasági miniszterrel érdekes megbeszélést folytattam, és azt a javaslatot tettem, hogy ez természetesen nemzeti ügy is, de mindenképpen sürgősen szükség van arra, hogy a nemzeti intézkedéseket társfinanszírozni lehessen. Például az én területemen a hétvégén rendezvényekre került sor, és nagyon sok gazdálkodó eljött, azt kérdezték tőlem, hogy a közeljövőben lesznek-e ilyen fajta szabályozások olyan gazdálkodók számára, akik már 50-60 évesek, és éppen azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a tejtermelést idő előtt feladják. Tehát kérdésem ez a tagállamokhoz, hogy esetleg ez talán hozzájárulhatna a helyzet további enyhüléséhez. Rasmussen úr még egy pontról szót ejtett, mégpedig a kereskedelemben kialakult helyzet tiszteletbeli elnöke vagyok egy tejtermelő szövetségnek. Az elmúlt három hónapban kényszerített a kereskedelem, és zsarolhatóak voltunk a nehéz helyzet miatt, ami kialakult a tejiparban az elmúlt hónapokban, hogy éves szerződéseket kössünk. Arra kényszerítettek minket, erre kényszerítettek minket különböző fenyegetésekkel, hogyha erre nem leszünk készek egyéves szerződéseket kötni, mégpedig a legalacsonyabb árszinttel. Nagyon sokáig fog tartani, amíg a piaci árak újra emelkednek, illetve amíg ezek az emelkedett árak eljutnak a gazdálkodókhoz. Nem ö, jelentős részét kellene ezeket tovább, ezeknek továbbadni a gazdálkodóknak. Amikor amikor, csak, amikor magasak voltak a tejárak, akkor csak havja, havonta köthettünk szerződéseket. Mit is akarok ezzel mondani? Nagyon intenzív vitát kellene folytatni a kereskedelemmel, és az erre, utaló, erre vonatkozó szabályozásra a tejiparon belül. Elnök, köszönöm Albert, Luis Capula Santos kap szót. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu desde há muitos meses que tenho vindo a eh, criticar a Comissão. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan eh, bírálják a bizottságot azért, mert eh, szisztematikusan a piaci tendenciák ellenében foglal állást. Teljesen rossz szóval értelmezi a piac jelzéseit. Úgy gondolja, hogy a termelést végtelenségig lehet növelni miközben a piac nem ezt mutatja. A bizottság figyelmen kívül hagyta a piaci erőket, és számos vállalat ment csődbe ennek következtében. Bízom abban, hogy ez egy nem egy strukturális probléma, hanem valami múlandó, de mindenképpen rövid távú intézkedésekre is szükség van. Arra van szükség, hogy csökkentsük az kínálatot. A nem lehet 2000 dolgozót egyszerűen hazaküldeni. Nem lehet így kezelni a mezőgazdaságot. Egyszerűen a bizottságnak foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel, és további prémiumot kellene adni azoknak a termelőknek, amely, akik hajlandóak kedve, kevesebbet termelni. Ez nem újdonság, amit én itt felvetek, de szeretném, hogyha a bizottság erről tájékoztatást adna, és végig kellene gondolnunk ezt és jó lenne, hogyha kérdéseket tehetnénk fel a biztosnak, és tudnánk azt, hogy a, milyen intézkedéseket kíván hozni a tanács, és a bizottság egyáltalán hajlandó -e ezt ö, komolyan venni. Köszönöm. Grazie, grazie Luis. Köszönöm Luis. Niculescu elnök úr kap szót. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații aș vrea să fac. Két észrevételt szeretnék tenni. Először is egy általános jellegűt és egy konkrétabbat. Nagyon könnyen megérthető, hogy a tej téma miért került a kiemelkedő helyre a vitákban az utóbbi napokban. Világos, hogy a mezőgazdaság valamennyi ágazatában válság van, csak úgy, mint a gazdaságban általában. Saját hazámat, Romániát tudom felhozni. Idén 5 millió tonna búza termet és 2,5 tonna hektáronként. 400-500 euró volt a hektáronkénti ár, és ezek az árak 80-90 euróval mentek le, tehát egy kb. 200 millió eurót veszítettek a mezőgazdászok ezen. Tehát nem csak a, a tejipart sújtja ez a válság, hanem a Romániában például a búzai termelést is. És ez legalább annyira fontos, mint a tejipar válsága. Másik konkrét észrevétel, több alkalommal beszéltem, tárgyaltam ezekről a ö, tejtermelés segítő intézkedésekről és az iskolai tejprogramokról, abban a határozatban is, amit Strasbourgban hoztunk, ezt megemlítettük. Viszont senki sem tette fel azt a kérdést, hogy ebből az állásfoglalás nem határozott, nem korlátozott-e időben. Mert nem csak a termelők a kedvezményezettjei ennek, hanem azok is, akik feldolgozzák a tejet. Tehát azt támogatnánk, hogyha a, ha a termelő nem kap ebből a tej áremelkedésből, nem kap semmit, akkor nem szükséges ezt támogatni és az iskolákban igazságos módon kellene elosztani, illetve megfelelő áron forgalomba hozni a tejet. Az iskolában sokkal magasabb a tejnek az ára, mint amit a szülők egy liter tejért fizetnek. Én szerintem ez nem segíti a termelőket. Tehát végig kellene gondolnunk ezt az igazságos kereskedelem elképzelést, mert egyébként az iskolai tejprogram azoknak fog csak jó, jót eredményezni, akik feldolgozzák a tejet, másoknak nem. Grazie, Niculescu. Köszönöm, Niculescu. Most James Nicholson kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy valamennyien üdvözölnünk kell ezeket a javaslatot, hogy délelőtt a francia miniszterrel való találkozás nagyon is időszerű volt. Én kétségtelenül észrevettem, hogy a bizottság képviselője azt említette, hogy jobb árakhoz kellene visszatérni. Már ez a múlt héten is elhangzott. észak országban az én ö, hazámban is 2,5 pennivel ö, emelkedett az ár ö, literenként. És ö, minden szakértő azt mondja, hogy a termelési költségek azok 24-25 penny körül vannak, tehát még ha 23 penis ár van, még akkor sem fedezi ez a termelési költségeket. Tehát a, jó lenne, hogyha jobb árak lennének, mert az iparágnak túl kellene valahogy élnie, de nem fog túlélni, mert a, nem tudják a farmerek azt a továbbiakban finanszírozni, hogy veszteséget termeljenek. Már nagyon sok pénzt fektettek a termelésbe, hogy felfejleszék a, gazdaságaikat, hogy ezek hatékonyabbak, modernek legyenek. A rezsiköltségek is nagyon magasak, és csak azért tudnak még életben lenni, mert egyelőre a bankok nem érvényesítették a követeléseiket. Tehát mindegyik gazdálkodó a bankok kezében van. Tehát a beavatkozásunk az nem hosszú távú, ebben valamennyien egyetértünk. Ezt már többször mondtam, senki sem kíván visszatérni a ö, ö, vajhegyekhez és a ö, tej ö, ö, folyókhoz. A igazság az az, hogy Európában nem fogjuk tudni ezt el, eladni, tehát az egy más kérdés, hogy mi történik a világban. Kérdés, hogy mi hogyan alakul a világgazdasági helyzete. Ez attól függ, hogy Kína például fog-e importálni a jövőben, és az is kérdés, hogy mi lesz Új-Zélandban. Tehát egyáltalán nem mi kontrolláljuk, mi ellenőrizzük a helyzetet. Továbbra is nagyon oda kell figyelnünk a helyzetre, és egyelőre nem tudunk kilábalni a problémából. Közép és hosszú távú intézkedésekre van szükségünk, valahogy helyre kell állítani az iparágnak a helyzetét, úgy, hogy túlélő, legyen, mert egyébként a gazdálkodók nem fognak tudni talpon maradni. Segítenünk kell az iparágat, és el kell döntenünk, hogy hogyan, mert egyre nehezebb a helyzet. A probléma nem ugyanaz az különböző tagállamokban. Hallgattam, itt a Albert Deske mondta azt az ötletet, hogy a fiatal gazdálkodók, meg az idős gazdálkodók, az, az idősek menjenek el nyugdíjba korábban. Ez egyes tagállamokban működik, de más tagállamban nem működik, egyáltalán szóba sem jöhet. Vannak olyan, hogy végül is senki sem kerülhet ebből ki nyertesen egy-egy kisebb térségben. Tehát fontos lenne az, hogy ezek az intézkedések az iparágak egészét szolgálják. Fel kell tennünk azokat a kérdéseket is, hogy az árak miért mentek ennyire le. Az árak, a termelői árak nagyon olcsók, de a fogyasztó ebből semmit nem érzékelt. Ma reggel is voltak, akik elmondták, hogy a fogyasztó ugyanazt a, az árat fizeti, amit 18 vagy 24 hónappal ezelőtt fizetett. Akkor hová lett ez a pénz? Ezt kellene megtalálni. Kinél van ez a pénz? Nem a termelőnél nincsen, és a fogyasztónál sincsen. Szerintem a kettő között van egy hatalmas szakadék, és ezt kellene kivizsgálnunk nagyon magas szinten, és így kellene megalapítanunk, hogy hová tűnt ez a pénz. Említettem, hogy a problémák különbözőek. Lehet, hogy látunk egy kis reménysugarat, de szerintem még egyáltalán nem értünk az alagút végéhez, és itten közép- és hosszú távú intézkedésekről kellene gondolkodnunk azért, hogy az iparág jövőjét biztosítsuk. Grazie te, James. Köszönöm, James. Most Morvai Krisztina következik. Köszönöm szépen. A fő kérdések között kell, hogy szerepeljen a tűzoltó jellegű válság enyhítő intézkedések mellett a jövő heti e, találkozón az a kérdés hogy belátja e most már végre az európai unió hogy szabályozás nélkül nem megy nincs olyan mezőgazdaság működő mezőgazdaság e, ami lehetséges lenne a termelés és a piac szabályozása nélkül. hajlandó e ezt végre belátni az európai unió? a másik nagy kérdés a piacvédelem kérdése illetőleg mint nagyobb kérdéskör hajlandó e az európai unió végre nemet mondani a wto által diktált globalizált szabadkereskedelmi neoliberális logikának amelynek következménye az a képtelen helyzet többek között hogy mondjuk brazliából hoznak be az ottani környezet szennyezésével rongálásával hatalmas mennyiségű szóját az európai unióba ezzel nehéz helyzetbe hozva az európai unió gazdáit itt keletkezik egy válság a válságot hogy enyhtjük úgy hogy tejport exportálunk harmadik világbeli szegény országokba megint csak a mi válságunkat exportálva őnekik és az ottani gazdákat tönkretéve. miért nem vezethetünk be piacvédő intézkedéseket most legalább a válság idejére és a válság apropóján? de piacvédelmi intézkedésekre van szükség számos európai uniós tagállamban is és itt különösen felhvnám alelnök úrhoz hasonlóan a figyelmet az új tagállamoknak a helyzetére. mint közismert nekünk a piacaink one át kellett odabocsátani az unió rendelkezésére és a támogatásoknak tört eh, hányadát kaptuk meg tehát legalább ezeknek az országoknak a vonatkozásában el kellene gondolkozni azon hogy legalább a válság idejére ksérleti jelleggel megengedni azt hogy piacvédelmi intézkedéseket vezessünk be hiszen itt is azt tapasztaljuk hogy a válság exportálása folyik. hozzuk be például magyarországra külföldi országból a tejet leszortva az árakat tönkretéve a magyar gazdákat tönkretéve a magyar mezőgazdaságot. ez gy nem mehet tovább az élelmiszer önrendelkezés első elemeinek a bevezetésére van szükség. hadd döntsék el az országok legalább most itt a válság kapcsán azt hogy mennyit óhajtanak termelni mennyire van szükségük és hadd óvják védjék meg a piacaikat és csak akkor legyenek kényszertve behozatalra hogyha nekik arra szükségük van. öngyilkosság szélén van sok sok gazda szerte európában sorra mennek tönkre a gazdák tönkremegy a vidék ezt nem tűrhetjük szótlanul az alapkérdésekhez is hozzá kell nyúlni. köszönöm szépen! E, Nagyon örülök, hogy ennyire szenvedélyesen foglalkozunk ezzel a napirendi ponttal, de próbáljuk felszólalásainkat kereteink közé szorítani. Diana Rocnak adom meg a szót. Thank you, and, um, thank you, uh... Köszönöm szépen az erőfeszítést és az időt, amelyet a szakbizottság elnökeként eltöltött ezzel a problémával. Először is, mint észak ír kollégám, hadd mondjam, hogy 20%-kal nőttek a zárak június óta. Ahogy James Nicholson mondta, ez az ár még nem éri el a termelési költséget. Szeretnénk visszatérni az egy évvel, egy évvel ezelőtt helyesbitek 15-16 pennit kaptak a termelők literenként. Kérem, hogy a bizottság komolyan dolgozzék azon, hogy a tejtermelőknek stabil piacot biztosítson. Nem térhetünk vissza a 2007-es csúcsokhoz, illetve 2008-as, 9-es hullámvölgyekhez hosszú távon kiegyensúlyozott ár szükséges, meg kell védelni a kistermelőket és a fiatal termelőket az országomban. Kérem, hogy a bizottság ez irányban járjon el. Technikai megoldások szükségesek a GM vitában is inkább gyorsan, mint lassan. Köszönöm. Grazie. Ora Mark Tarabella. Köszönöm. Mark Tarabella következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy szót tennék hozzá. A szabályozás ö, szükséges, mint bármikor. Ezen a piacon a bizottság gyakran visszatért a 2003-as állásponthoz, mint hogyha a az idő nem is haladt volna azóta, mintha nem lenne válság. Mm, a kereslet is változott, de főleg a kínálat van válságban. Ezért nem szavaztam meg, azon kevesek között voltak, akik azon kevesek között voltak, akik nem szavazták meg a parlamenti állásfoglalást. Ez a kvótáknak a befagyasztását jelentette volna. Inkább tartózkodtam. Ami a tanácsot illeti, 20 ország van, Olaszország, Lengyelországként is köztük van, és hát van súlyuk. 20 ország egyetért abban, idézem, új szabályozás szükséges európai szinten, hogy a teipar ne csak a piactól függjön, hanem a piacra szembe tudjon szállni. Négy intézkedés van. Az egyik a jelenlegi piackezelési eszköz, amelyet hatékonyabbá kell tenni, azért, hogy az árak gyors változását megakadályozzuk Szeretném még azt elmondani, hogy oda kell figyelni, együtt kell dolgozni a bizottsággal. Fisherban asszonyal együtt kell működni. Ő azt mondta, hogy jó hírei vannak Strasbourgban, és a de minimis intézkedések keretében 15 ezer euróra a plafont lehet emelni. Legyen úr azt mondta, hogy megkapta a feljegyzést, részleteket nem ismerek, de ezt nem lehet a gyakorlatba átültetni. A 15 ezer euró nem csak a tejiparra vonatkozik, a bizottságnak a szabályai olyanok, hogy nagyon keveseket fog ez érinteni. Világos, hogy oda kell figyeljen a szakbizottságunk arra, hogy az Európai Bizottság hogyan tervezi a dolgokat. Köszönöm. Martin Hasling. Martin Hasling következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy hallottuk a bizottságot az előbb, nem elnézést kérek. Martin Hausling úr. Ja, Köszönöm, elnök úr. Még egyszer ki szeretném emelni, hogy zöldekként az állásfoglalás ellenében szavaztunk, mert azt hiszem, hogy a döntőpont hiányzott, mégpedig a mennyiség probléma, a túltermelés és az exporttal kapcsolatos problémák. Éppen ezért nem csatlakoztunk ez az állásfoglaláshoz. Úgy vélem, hogy a bizottság mai válaszai nagyon csalódást keltőek. Ahogyan németül mondanánk, egy sötétben tapogatózunk és félünk, az árak egy-két centen növekedtek, de természetesen ennek van egy idény jellegű oka is, és az az oka is megvan, hogy sztrájkoltak a ter- tejtermelők, tehát egyes régiókban kevesebb tejet kínáltak eladásra. Tehát a bizottság kijelentéseivel ellentétben nincsen trendváltozás a piacon. Egyrésztről mi a helyzet a piacon, milyen magas a túlkínálat az európai piacon tejből, vannak erre vonatkozó konkrét számok, mert amíg nem emeljük a kvótákat, nem lesz enyhülés a piacon, másrészt az exportpolitikát, illetően az Európai Unió exportpolitikáját, illetően az a helyzet, mint ahogyan mindig mondják nekünk, hogy ez nem érinti a harmadik országokat, vannak -e ezre vonatkozóan konkrét számok, hogy milyen ö, országok kapnak export támogatást, hiszen vannak olyan országok, ahol a piacok ezáltal még inkább terheltek, és ez a harmadik világ országainak is problémákat okoz. Ami hiányzott, a biztos asszony bejelentett olyan pontokat, amiben minden, mindannyian egyetértettünk, mint például az, hogy várjuk a bizottság kezdeményezését, és a tejtermelők állás, helyzetét erősíteni kell az egész európai piacon. Azonban milyen eszközök vannak erre, milyen eszközöket adunk a tejtermelőknek a kezébe ahhoz, hogy piaci pozíciójukat erősítsék. Tehát röviden nem látom még a válság megoldását, és sok gazdálkodó most létért küzd, ezt el kell mondani, és nem tudom, hogy mennyi munkaebédre ebédre van szükség ahhoz, hogy valóban megoldást találjunk a bizottság, illetve a tanács részéről. Okay. Grazie, Martin. Köszönöm, Martin. José Bové, következik két percben. Igen, úgy gondolom, hogy amit hallottunk az imént a bizottságtól, az egyszerűen nem tisztességes, hogyha figyelembe vesszük azt a helyzetet, amiben a termelők vannak a tej sztrájk október 5-ig felfüggesztésre kerül, de hogyha nem kapják meg az európai termelők azt a választ, amit szeretnének, sokkal rosszabbra fordulnak a dolgok, mert a termelőknek innentől már nem lesz semmi reményük. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak ennek tudatában kell lennie, de a tagállamoknak is ezt tudomásul kellene venniük. Ezért üdvözlöm Franciaországnak a kezdeményezését Németországgal együtt, amelyhez 18 más ország is csatlakozott, de konkrét intézkedésekre van szükség. És most a bizottság felé eh, fordulok, mert a bizottság kezében vannak az eszközök. Ezeket az eszközöket fel kellene használni. Néhányat szeretnék felsorolni ezek között. Nagyon világosan aktiválni kell időszakos támogatásokat a kvóta csökkentés érdekében. Ezt a 90-es években megcsinálták, ezek az eszközök megvannak fel kell használni a különböző büntetéseket, lefölö, lefölözést, hogy megnöveljük ezzel termelőknek szóló támogatásokat, ahelyett, hogy a, azt finanszírozzuk, ahogy önök itt mondták, hogy eh, küldjük el nyugdíjba a, gazdászok, a mezőgazdászokat. Ezek konkrét dolgok, és ö, szankcionálni kell is. Ehhez is megvannak az eszközök, szankcionálni kell azokat a kvótákat, amik e, továbbra is termelnek, miközben már egyszer eladták a kvótákat más termelőknek. Nagyon sok országban van ilyen. Ez teljesen tönkreteszi az országok gazdaságait, a gazdálkodását támogatást. Ez nem elfogadható. Meg kell akadályozni a kampány végi kiárusításokat, amik mesterséges termelést hoznak létre. Erre is megvannak az eszközeik, meg tudják csinálni. És végezetül ki kellene használni a választási lehetőséget, hogy ezzel helyreállítsuk az európai szinten termelt volumenek egyensúlyát. Nem normális, hogy egyes országoknak, például Olaszországnak importálnia kell, Spanyolországnak, és még ott van a 12 újonnan csatlakozott ország. Ezt a helyzetet fel kell használni az egyensúly helyreállítására. Ha nincs termelés, egyensúly helyreállítás, akkor nincs kiút a válságból. A kezükben vannak az eszközök, használni kell ezeket. Öt évünk van még a jelenlegi kótarendszerben, használjuk fel ezeket, ne csináljunk úgy, mintha ilyenek nem lennének. Köszönöm, José Bové. Most Richardnak, Richard Ashworthnak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék közvet mondani Rasmussen úrnak az előadásért, és különösen a statisztikai adatokért, amik nagyon figyelmre méltóak. Szeretném azt is elmondani, hogy rövid távon szerintem a bizottságnak és a parlamentnek igaza van a javaslataival, és az intervenció felhasználása úgy, ahogy ezt tették, ez korrekt volt és helyén való. De mind a bizottságot, mind a parlamentet arra ösztönözném, hogy tartalmasabban reagáljanak erre a helyzetre azonnali problémákat kell megoldani. Úgy gondolom, hogy Rasmussen úr helyesen mondta, amikor a hosszú távos, távú problémákat emelte ki az iparág szempontjából. Szerintem a legfontosabb kérdés, amivel szemben állunk, ez funkcionális piaci ármechanizmus probléma. Más szavakkal nincs összefüggés az árak, vagy a kiskereskedelmi árak, értékek és a kínálati árak között. Ez egy rendkívül súlyos probléma, és nagyon nehéz kezelni. Egyetértek, hogy szükséges lenne egy ágazatokon átnyúló gyakorlati kódex és árkódex és ugyanakkor ez veszélyes is lehet. Ami fontos, hogy a napi árak kérdése a globális piacon nagyon fontos. A globális mezőgazdasági termékek ára úgy tűn, különösen a az energiaszektorban változtak meg az árak, és ebből nagy áringadozások adódtak. Ezt láttuk idén is, nem csak a tejágazatban, hanem búza és más mezőgazdasági termékek esetében is. Az egyik fő reagálás, amit már említettünk és mások is, ez a protekcionizmus, és azt meg kell mondanom ennek a bizottságnak, hogy megmondtam egyébként a bizottságnak is, hogy a protekcionizmus sosem lehet a válasz az ipar versenyképességi problémáira. Messze menően támogatom a piacmechanizmus lebontását, például a kvóták lebontását, de ugyanakkor arra is figyelmeztetnék, hogy hosszabb távon a változások nagyon jól rámutattak, hogy milyen gondjaink vannak a mezőgazdaságban, mert a mezőgazdaságban hosszú távú beruházások vannak, ezért hosszú távú beavatkozási intézkedésekre van szükség, és ezt kell a WTO-n belül is figyelembe venni. Köszönöm. Madame Delange. Köszönöm, Delange asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap még egy barátnőmmel beszéltem, aki Afganisztánban volt, és most Boszniába tér vissza, és ez két olyan tényező, amely problémákat okoz, az a víz, az energia és az élelmiszer. És az Európai Unió éppen megsemmisíti gazda, gazdálkodóinkat, noha az élelmiszerek stratégiai javak. Nem olyas valaki vagyok, aki az elmúlt hónapokban a bizottság elemzése ellen volt, ellenkezőleg egyetértettem ezzel az elemzéssel a megoldást illetően. De nem nézzük meg a kínálati oldalt, és azt hiszem, hogy a plenárison még elmélyíthetjük ezt a vitát, hiszen ez nem csupán a kvótákat illeti, hanem valamennyi területet. A bizottság túl keveset tesz, ezt már elmondtam, az iskolatei jel például, hogy ne növeljük a költségvetést, nos ez nem következetes. A bizottság hallgatja a hosszú távú perspektívákat ezen a területen. Éppen most hallottam, hogy rövid távon valamit tesznek az export támogatásról, azonban ez nem hosszú távú megoldás. Az export támogatásról sokkal több kárt okoznak ennek az ágazatnak, mint amit megoldanának. A tejtermelőknek nagyon sok nehézségük van, mert ö, azt mondhatjuk, hogy az EU a világpiacon dömpingárakon kínálja a tejet. Hogyha a piac teljes mértékben csődöt mond, akkor biztonsági hálót kell létrehozni. A bizottságnak ezt kell tennie. Már elmondtam, hogy a szupermarketekben kialakult helyzetet mindenképpen elemezni kell, de ezt illetően még nincsenek eredmények. Nagy holland napilapok, és nem csupán mezőgazdasági szaklapok, nagy reklámokat tesznek közzé a tejgazdaság részéről, akik azt mondják, hogy nem kínáljuk már termékeinket a szupermarketekben, mert túlságosan keveset fizetnek érte, éppen ezért nem szállítunk ezekben a, ezekbe a szupermarketekbe. Hogyha már ezekben az újságokban is megjelenik ez a probléma, akkor tényleg nagy problémákkal állunk szemben. Uh, máshogyan kellene ezt a kérdést megközelíteni. A gazdálkodókat támogatni kell, a társadalom érdekében végzett munkájukért állami támogatásra van szükség. Az iparért sokkal többet tesznek. És még egy megjegyzés. A beruházások szükségesek a széndiokszid csökkentés tekintetében is. Hollandiában ez a téma a tejiparban is felmerül. Hogyan gondoskodunk arról, hogy ezt a helyzetet javítsuk, korrigáljuk, és a szükséges beruházásokat valóban eszközölni tudjuk, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság is hozzá tudjon járulni a széndiokszid csökkentéshez. Ezt be kell illeszteni az európai agrárpolitikába is, és remélem, hogy a bizottság erre válaszolni tud. Egyetértek ezzel, mondja az elnök, ami az éghajlatváltozást illeti, a bizottság álláspontja teljes mértékben egységes. Most Matyi asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon meglepődtem, amikor a bizottság mondunkáját hallogattam, és Rasmussen úr nem igazán jár úgy tűnik mezőgazdászoknál. Én a múlt héten a mezőgazdasági szakszervezeteknél jártam, a saját régiómban több megyét is érint ez, és ellátogattam a gazdaságokba, tejgazdaságokba is, és elmondhatom Rasmussen úr, hogyha ott mondta volna el azt, amit itt, akkor azt biztosíthatom, hogy nagyon határozottan léptek volna fel önnel szemben. Mert június óta emelkedik a tej ára, ezt mondani, Hát ez egyszerűen azt jelenti, hogy kinevet bennünket. Ez és úgy gondolom, hogy a bizottság nem igazán reagál sem arra, amit a miniszterek mondanak, sem arra, amit a parlament. Tehát nem tisztességes velünk szemben ilyeneket mondani. Szeretném azért elmondani, hogy vannak bizonyos intézkedések, amelyek meghozatalra kerültek. Nagyon jó, hogy a tanács bizonyos miniszterek nyomására végre összeül, és remélem, hogy az ott hozandó intézkedések, amit a rendkívüli tanácsülésen hoznak, egy kicsit lenyugtatja a mezőgazdasági köröket, mert nagyon nagy szükség van erre, nagyon sokat szenvednek, nagyon reményvesztettek, és független attól, hogy milyen intézkedések születnek, remélem, hogy, ahogy egyes kollégák mondták, mégiscsak valami hatása lesz Kína területeken is. Ez egy olyan szakma, ahol a mezőgazdasági politika különböző intézkedései nagyon átalakította ezt a szakmát, sőt a fiatalok számára kifejezetten aggodalmat hoz ez a tevékenység és nem áll módjukban, hogy hosszú távra tervezzenek. Ez a tejválság, a kvótáknak a vége szerintem egy súlyos hiba, és nagyon fontos, hogy egy megfelelő szabályozó rendszert találjunk, ami nevéhez méltó, mert egyébként nem látom, ugyanúgy a Lange asszony is mondta, hogy hogyan fogunk áttérni egy szabályozási rendszerről, a, vagy lehet, hogy másképpen fogjuk nevezni, a kvóták nem lesznek újra, de mégiscsak valahogy korlátozni kell a termelést. Ezt a tejtermelést keretek közé kell szorítani, megfelelő szerződések kellenek a tejtermelők és a feldolgozók között, de nem felejtjük el azt sem, hogy vannak munkahelyek, amelyek ugyancsak nagyon fontosak az ipari, tehát a feldolgozóiparban, és azok is legalább annyira fontosak, mint a gazdálkodók. Péter Jan kap szót, és még négy felszólalónk van, Péter. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzésem lenne a bizottság jelentésével kapcsolatban. Egyrésztről a tejiparon belül az árak alakulása, ez helyes, de még nagyon messze vagyunk a költségek fedezésétől ezekkel az árakkal. Ez azt jelenti, hogy valamennyi intézkedés, amely a bizottság, amelyet a bizottság foganatosított a piac stabilizációjához, ez még kevés. Például az intervenciós árakat illetően másodszorban azt gondolom, hogy a belső piacon a fogyasztást növelni kell tehát például a takármányozást illetően tehát nem csupán pizzára lehet a sajtot használni, azt hiszem, hogy a belső piacon piacot semmiképpen sem szabad elhanyagolni, és azokat az eszközöket, amelyeket már megteremtettünk, újra használnunk kell, legalább átmenetileg. Harmadszor a hosszú távú stratégiát illetően új szerződéses kapcsolatokra van szükség a gazdálkodók és a kereskedelem között. Ehhez új jogokra is szükség van. Egy észrevételre nem értettem egyet, teljes mértékben legalább ami Németországot illeti. A kereskedelmet semmiképpen nem nevezném a gazdálkodók ellenségének, éppen ellenkezőleg a kereskedelem azt adja, amit adnia kell, a gazdálkodók jogait egyértelműen erősíteni kell, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak perspektívákra van szükségük, és piaci stratégiára, hogy a gazdálkodó valóban a költségeit lefedő árakon tudja a terméket árusítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm, ez pontosan két perc volt. George Lyon kap szót két percben. Nagyon rövid leszek, tisztelt elnök úr. Először is szeretném azt elmondani, hogy nagyon üdvözlöm a bizottságnak a jelentését. Köszönöm, hogy egy nagyon jól átgondolt, részletes anyagot készítettek a és a hosszú távú szerződések eh, eh, pozitív hatásának érzékeléséhez még nyilvánvalóan hosszú időre van szükség. Egy konkrét kérdést szeretnék felvetni, ez pedig az a vita, amit folytattunk ma délelőtt a francia miniszterrel. Több javaslatot is tett a eh, miniszter úr, ezek közül van, amelyekkel gondjaim vannak, de említette többet, és szerintem, mint bizottság és parlament, erre kellene összpontosítanunk nevezetesen, hogy a tej lánckereskedelem átlátható legyen, mert itt egy lánckereskedelem van, és nem a gazdálkodók kapják meg a, ebből származó pénzt, hanem mindig a szupermarkettek, és a, még a feldolgozók valamennyi mértékben. Tehát ez a kettő fölözi le az egész tejpiacot. És ehhez a problémához vissza kell térnünk a gazdálkodók és a fogyasztók is csak a hátrányait érzik a nem működő piacnak. Az árak nekik a gazdálkodóknak esnek, a fogyasztóknak nem, a francia miniszter azt javasolta, hogy vizsgáljuk meg a hosszú távú szerződéseket, és olyan szerződéseket kellene alkalmazni, amelyek a nagy áringadozásokat kiegyenlítik, és a láncban mindenki tisztességes részt kapjon a, a tortából azt várjuk a bizottságnak a jelentését, amelyben megvizsgálja ezt a tejlánc kereskedelmet, és fontos lenne szorgalmazni egy olyan rendszert, ami mind a gazdálkodóknak, a termelőknek, mind pedig a fogyasztóknak kedvező. A piacnak működnie kell, de a fogyasztóknak és a gazdálkodóknak egyaránt, és erre kellene koncentrálnunk. Grazie, George. Köszönöm, George. Szikériszki képviselő kap szót. Proszę Państwa, zastosowano ciekawą formę interwencji ez egy nagyon érdekes formája az intervenciónak. Az, hogy egyszerűen kivárunk. Egyébként ez a választások előtti időszakra esett, és a gazdálkodók az EU ellen szavaztak emiatt. Miért akartuk ezt olyan hosszú időre felfüggeszteni? Nem volt piaci felügyelet? Mennyi gazdálkodónak kellett a támogatásait feladni, illetve a termelést beszüntetni. Azt hiszem, hogy ennek a hulláma még előttünk áll. Hol keresendők az okok? A kereslet lett kisebb a válság a? Egyéb okai vannak a tejipar válságának. Ezek is érdekes kérdések. Egy hosszú távú elképzelést kellene végre kidolgozni, hiszen ha nem így teszünk, hitelességünk maradékát is elveszítjük a gazdálkodók körében. Mindig azt halljuk, hogy ennyit és ennyit költünk a közös agrárpolitikára. Honnan jön ez az egész, és mi ennek az oka? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Stefan de Fall zárja a felszólalók sorát. Röviden fogok felszólalni, és mert sok elhangzott. Ez a válság nem kapcsolódik eredetileg a teiparhoz. Ez egy globálisabb válság. Konjunkturális másodszorban. Az árak lefelé mentek. Konjunkturális ö, intézkedések kellenek. Ö, a kínálatot kell szabályozni. Kell kérni ezt az államoktól el kell kerülni, hogy plusz kínálat legyen, amit aztán intervenciósan kell felvenni. Mert most ez a rendszer működik. És ö, a, ö, ezt finanszírozzuk. Második fontos pont a ő tejtermelők dühösek. Mások is azok lesznek a mezőgazdaság. Ez csak akkor lehet kézben tartani, hogyha olyan projektet valósítunk meg, ami reményt ad az európai mezőgazdaságnak. A szabályozáson múlik ez, hogy hogyan foglalkozunk a mezőgazdasággal. Fel kell tenni a kérdést. Nem lehet lesöpörni a kérdést az asztalról. Nem lehet lesöpörni azt, hogy a tejkvótát uh, hogyan kezeljük. A tejkvótákkal kapcsolatban senkinek nincs alternatívája amikor európailag a kínálatot nem tudjuk szabályozni, akkor az országok között fog Európában zajlani a verseny, és a piac csak egy dolgot fog ö, megoldani, a legversenyképesebb ö, fog győzni. Külön pedig óriási kockázat lesz. Kérem, ahogy már többször is tettem, legyen politikai ö, vita. Az piac szabályozásáról. Ez az egész mezőgazdaság és élelmiszeriparra vonatkozik. Bene. Io ringrazio tu. Köszönetet mondok valamennyi felszólalónak, és természetesen Rasmussen úrnak is. Remélem, hogy jelentése számot vet majd azzal, hogy mennyi aggodalom fogalmazódott meg a szakbizottság részéről a tejipar válságával kapcsolatban. Azt várjuk, hogy a bizottság kezdeményezése meghallgatásra talál, amely egyben az egész Európai Parlament kezdeményezése is, meghallgatásra talál majd Luxemburgban október 5-én, illetve 19-20-án. Most pedig áttérünk a mai napirend következő pontjára, az Európai Számvevőszék munkája mezőgazdaság területén címmel. Üdvözlöm az Európai Számvevőszék igazgatóját Eduard Fenesit, aki a mezőgazdaság természetes erőforrások témájával foglalkozik, és ő fogja bemutatni az Európai Szemvevőszék módszerét, és, illetve a legutóbb elért eredményeket. Megadom tehát a szót Feneszi igazgató úrnak. Remélem, hogy beszámolját maximum 15-20 percben el tudja mondani nekünk. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A szakbizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim, Először is a tanulőszék nevében szeretném kifejezni köszönetemet, hogy a szemőszék munkát bemutathatom önök előtt ma. Az idő rövid, ezért a lehető legtömörebben fogalmazok, hogyha vannak specifikus kérdések utána, akkor örömmel válaszolok. Először is négy audit csoport van, akik a kiadással foglalkoznak, és egy horizontális az a csoport, mert bemutatok a mezőgazdaság és vidékfejlesztés kérdésével foglalkozik, halászattal, környezetvédelem, egészségügy és fogyasztóvédelem. Körülbelül 140 auditor és segítő munkatárs van, a költségvetés pedig 58 millió euró. Nemzetközi, a nemzetközi audit szabályokat követi, hogy azt az Inteszáj, a nemzetközi szervezet megfogalmazta. Valóban, valójában aktívan vesz részt a szemvező szék a szabályok kialakításában. A szemvező szék a az elszámolásokkal, illetve a hatékony felhasználással foglalkozik, próbál javítani az EU pénzügyi vezetésén, illetve az állampolgárok, az uniós állampolgár gazdasági érdekeinek védelmezője. Röviden szólnék a metodológiáról milyen a pénzügyi audit, és szólnék arról, hogy a hatékonysági teljesítménye vizsgálatot pontosabban hogyan végezzük el. A pénzügyi audit abból áll, hogy a, megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi műveleteket megfelelően jegyezték-e fel, illetve hajtották végre. A szék pénzügyi auditjának fő eredménye a DASZ, a megbízhatósági nyilatkozat. Ezt a közvetési szerveknek adják ki. Ez az éves felmentvény alapja. A 2008-as jelentést a Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságának novemberben fogjuk bemutatni. Ami a megbízhatósági nyilatkozatot illeti, két fő eleme van. Az egyik a számok megbízhatóságáról szól, a másik pedig vélemény arról, hogy az ezt ezáltal lefedett pénzügyi műveletek mennyire voltak szabályszerűek. Vizsgáljuk a költségvetési szabályok betartását is. Értékeljük azt, hogy a pénzügyi műveletek, amelyek a műveletek az elszámolás mögött vannak, szabályosan voltak-e végrehajtva és irányítva. A számvevőszék általában pozitív véleményt ad a számviterről, De eddig a véleménye a szabályszerűségről, jogszerűségről akár negatív is lehet. Ami a mezőgazdaságot illeti, a megbízhatósági nyilatkozat javulást mutat az évek során. Az AJAC rendszer bevezetése hatására, illetve az egységes kifizetés és az egységes területi kifizetés hatására. A, az erőforrások jelentős részét arra használjuk, hogy ellenőrizzük a jogosultságot és az kifizetések jogszerűségét. A számvevőszék arra jutott, hogy projektek jelentősen csökkentették a szabálytalanságokat. A számvevőszék rámutatott arra, hogy mm, nagyon bonyolultak a körülmények, és emiatt is nehézségek lépnek fel. Nem szeretnénk bemenni a részletekbe azzal kapcsolatban, hogy a számvevőszék a megbízhatósági nyilatkozatot milyen alapon adja ki. A lényeg az, hogy érdemben elemezi a pénzügyek alakulását, és vélemény van arról, hogy egészséges-e közösség költségvetésének kezelése. Más bizonyítékokat is, elemeket használunk, de ezek másodlagosak, például a különböző szervek részvétele, mm, igazoló hatóságok munkája, illetve a mezőgazdasági főigazgatóságnak a munkája. Általában a költségvetés felhasználásával kapcsolatban a megbízhatósági ö, nyilatkozat 50%-ot fed le ami a metodológiát illeti, a szemvőszék honlapjára szeretném felhívni a figyelmüket, ahol ezt részletesen leírjuk. Most pedig a teljesítmény auditra áttérve elmondanám, hogy a következő feladatok állnak előttünk az ár-érték arányt kell vizsgálnunk. A gazdaságosságot, a hatékonyságot is vizsgálják a különböző politikai területeken, és különleges figyelemre igénylő területeket veszünk számban. Bizonyos eredményeket sikerült, de azt vizsgáljuk, hogy bizonyos hatások vagy célok elérésre kerültek-e amikor a ö, hatékonysági vizsgálatot programját állítja össze a ö, számvevőszék, akkor egy több éves stratégiát dolgoz ki, és meghatároz bizonyos célokat, amiket ö, igyekszik elérni. A jelenlegi több éves ö, auditálási stratégiának a részletei is megtalálhatók a honlapunkon. A számvevőszék igyekszik egyes politikai területeken a legnagyobb kiadási tételeknél elvégezni ezeket a hatékonysági vizsgálatokat, és a kockázat szinteknek megfelelően, illetve az érintettek érdekeinek a felét a számvevőszék igyekszik hozzáadott értéket teremteni a politikai döntéshozáshoz is kellő időben. Konkrétan fogalmazva az értékarányossági vizsgálatok, amiket végzett a számvevőszék, azt ö, kiterjedt a ö, személyeknek szó, ö, szóló ö, élelmiszertámogatásra, a fenntarthatóságra, a különböző természetvédelmi projekteknál, ö, információs ö, tájékoztatásra a különböző mezőgazdasági termékekre vonatkozóan. Megvizsgáltuk az Európai Unió ö, gabona tárolási, támogatási rendszerét és programját, valamint a tejkvóták alakulását az új tagállamokban. A halászat területén pedig megvizsgáltuk a szankcionálási rendszert, ami a közösségi halászati források megőrzésével kapcsolatosak. Két évvel ezelőtt pedig a kereszt megfelelést is vizsgáltuk. A kereszt megfele- azt vizsgáltuk, hogy a kereszt megfelelés hatékony politika-e. Mindezekről ö, nyilvánosságra hoztuk a jelentésünket, jelentéseinket, ez is megtalálható a weboldalunkon a ö, számvevőszék rövidesen megjelenti a ö, tejpiacról szóló jelentését is. Vannak folyamatban lévő munkálatok is, amelyek az elkövetkezendő évek során fognak majd ö, ö, lezárulni az importált hús biztonsága, mezőgazdasági és környezetvédelmi intézkedések, a mezőgazdasági politika keretében jogtalanul kifizetett pénzek visszaszerzése, és így tovább. Jelenleg az 2010-es programjának összeállításán dolgozik a számvevőszék. Amikor ez a program előterjesztésre kerül majd a parlamentnek, körülbelül januárban, jövő januárjában fogja ezt elnökünk megtenni ö, halál, Halász Géza úr sajnos nem tudta maga elvégezni ezt a tájékoztatót, de szeretne itt lenni valamikor, majd egy későbbi időpontban, amennyiben ezt önök is igénylik. Talán nem is szükséges említeni, hogy a más munkatársaink is állnak rendelkezésükre. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre. Remélem, hogy nem léptem túl a nekem szánt időt. Köszönöm. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, Feneszi úr, tökéletes volt, nagyon szépen köszönöm. És mielőtt rátérnénk a következő napi rendi pontra, Esford úr kért, hogy hozzászólhasson ehhez a pénzhez. Köszönöm szépen a számvevőszéknek az elvégzett munkát, és tudom, hogy ők mindig nagyon odafigyelnek a e, megbízhatósági tanúsítványra. Két dolog van, ami szerintem nagyon nagy hozzáadott értéket ö, teljesítene. Említette a teljesítmény vizsgálatokat, és szerintem a minőség is nagyon fontos. Hogyha megtudnánk a, azt, hogy mi a véleményük, hogy a kiadásoknak jól történnek-e, tehát hogy minőségi kiadásokat teszünk-e. És jó lenne, hogyha lenne egy név és szégyen tábla is, tehát ahol a neveket is mondanánk. A mezőgazdaságnál is, hogyha vannak hiányosságok, ez nyilván nem mindenkit érint, de jó lenne, hogyha meg is nevén is neveznénk a, a hiányosságokat. Dr. Fenesile vuole reagire a queste domande? Fenesi úr kíván ezekre a kérdésekre reagálni? Nem, nagyon jó akkor folytatjuk, és azonnal rátérünk a napirendünk hatodik pontjára, mert mint már említettem, a mezőgazdasági termékek minőségéről későbben fogunk beszélni, és akkor most az élelmiszer termékek európai áráról van szó, az úti terv végrehajtásáról. Ahogy ezt, mint tudjuk, a tej az egyik szembeszökő példa. Néhány éve az mezőgazdasági termékek ára nagyon ingadozik, és a folyamatosan ö, csökkentek ezek az árak, de ennek vége lett 2007-ben, és nagyon megugrottak az árak, és kiugróan magas árt ért el ez 2007 végén, 2008 elején de számos országban a mezőgazdasági termékek ára ezt követően egy nagyot zuhant. De a strukturális konjunktúra, ami lehetővé tette a mezőgazdasági termékek árának emelkedését, úgy tűnik, hogy tovább folytatódik, és ez várható az elkövetkezendő évtizedben is. Tehát ezért nagyon fontos a kérdés, láttuk már a tej vonatkozásában, Megvárjuk a bizottságnak, és köszönöm Baskúrnak, hogy itt van körünkben. Ja, itt mondják, hogy nem Baskúr van, itt majd 5 perc múlva érkezik csak. Ez egy mindenképpen nagyon érzékeny kérdés. Szerintem jó lenne, hogyha egy kicsit foglalkoznánk az árak változékonyságával. Páskor fog majd beszélni nekünk az úti tervről, és a, ról a munkacsoportról, ami a mezőgazdasági élelmiszeripar versenyképességéről foglalkozik, és akik kidolgoztak néhány útmutatót ezen a területen. Fontos emlékezni arra, hogy az áraknak a, az ingadozása olyan kérdés, amelyre, amelyel foglalkoznunk kellene valamennyi ideig mert itt a közös agrárpolitika megvalósításáról, illetve a szétválasztásról is szó van. És ez az áraknak az ingadozását hozta, amihez már nem vagyunk hozzászokva. Azonban nincs kétség a felül, hogy ezen pozitív jelzések későn érkeznek, és a termelők nem mindig képesek ellenállni az ilyen válságos pillanatokban, amikor alacsonyak az árak. Tehát az a kérdés, hogy hogyan lehet kezelni a kockázatot, az árak volatilitását, ez a kérdés bizonyosan foglalkoztatni fog minket. Most pedig adjuk meg szót, a szót Baszkúrnak, épp hogy megérkezik, és természetesen kíváncsi vagyok az önök hozzászólásaira is. Ha fel akar szólalni, Garcia, öni a szó. Señor presidente, imagino que esta comparecencia eh, sobre el tema de... Úgy gondolom, hogy ez a, az árkérdés Európában nagyon nagy mértékben összefüggenek a parlamentnek a, és a szakbizottságnak a ö, kérésével, hogy megfelelő ö, árfigyelő központ legyen. Ez összefügg, vagy nem? Remélem, hogy igen. Igen, itt van egy ütemterv a bizottság részéről, és ki akartam emelni ezen téma politikai jelentőségét, hiszen bizonyosan foglalkozni fogunk vele a jövőben. Hiszen itt az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az árvolatilitást helyesen kezelni túl azon, hogy helyes információk állnak rendelkezésünkre. De ez a téma bizonyosan foglalkoztatni fog minket, és éppen ezért arra kérem önöket, hogy gondolkodjanak el ezen a témán. Kért valaki szót? Sorry, did you say my name? Right, thank you. Thank you very much. Uh, this uh, Köszönöm szépen. Ez pontosan arról van szó, amiről már beszéltünk, tehát az inputnak és az outputnak is van ingadozása, vagy volatilitása. Az állattenyésztőknek fehérjére van szükségük. A fehérje egyre drágább, az a, ennek az oka pedig az, a, hogy a bizottság kezeli a a szóját. Az elmúlt hónapokban megjelentek, a, de e, genetikailag módosított olyan szóját hoztak be, ami nem engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy nem hoznak többet, és akkor felszökik a szójára. Hogyha ezt le akarjuk törni, akkor a józan eszet kellene követni. Átolj, Rendben, időközben megérkezett Baszkó úr is, tehát szívesen átadom neki a szót, hogy tájékoztathasson minket erről az úti tervről, és Baszkúr felszólása után megérkezett Baszkúr, ahogyan mondtam, és az ő felszólása után következzék a vita. Köszönöm, Baszkúr, önni a szó. Merci, monsieur le président. Je tiens à m'excuser. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a későért, egy kis koordinációs problémánk volt azt is várom még, hogy felálljon a számítógép, illetve a jelszó meglegyen, hogy be tudjam mutatni ezt a meglehetősen technikai témát. Addig is kihasználnám az időt, hogy bevezessem ezt a témát, illetve hogy miért is kerül sor erre a prezentációra. A célja az az, hogy beszámoljunk azon munkálatok előrehaladásáról, ami az úgynevezett roadmap, az úti terv végrehajtásával kapcsolatos, amelyet a bizottság fogadott el 2008. decemberében. Ennek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk az élelmiszeripar ágazatnak az alakulását az Európai Unióban, és bizonyos ajánlásokat is megfogalmazzunk, illetve politikai javaslatokat tegyünk. Öt darab ilyen úti terv van. Mielőtt a téma lényegébe kezdenék, szeretném elmondani, hogy még jelenleg is dolgozunk ennek az úti tervnek a végrehajtásán és nem tudom részletesen elmondani az összes következtetését a munkálatunknak, illetve a politikai következményeket, amikhez vezethet ez a munka. A második dolog, hogy mielőtt tényleg a téma lényegéhez jutnék, szeretnék emlékeztetni néhány dologra, hogy valójában miért is fontos ez az úti terv, és hol tartunk ezzel az egész agro, mezőgazdasági élelmiszeripari ágazattal. Úgy tűnik, hogy nem lehet használni a számítógépet. Mindenki megkapta szerintem a diákat, úgyhogy ezekből indulnék ki. Ö, hogyha két évvel ezelőtt kezdtünk el intenzíven dolgozni a mezőgazdaság és élelmiszer ágazattal, és azt tapasztaltuk, hogy a 2007 második fél évétől nagyon jelentősen megugrottak az árak a mezőgazdasági termékek esetében, és ennek következtében az élelmiszerek fogyasztójára is valamint csökkentek 2008 közepétől az élelmiszerárak. És azt láttuk, hogy a felgas emelkedés követően, amikor csökkenésről volt szó, akkor nem csökkentek ugyanolyan mértékben az árak, mint amilyen mértékben emelkedtek. Tehát itt felvetődött az a kérdés, hogy a, az árváltoztatás a termelő, a feldolgozó és a forgalmazók között hogyan oszlik meg, illetve a hozzáadott érték hogyan oszlik meg az egész láncolatban a mezőgazdaság és a, nem csak a mezőgazdaság és a forgalmazók és az ipar között, hanem az is aggodalmas, hogy a különböző árszintek tapasztalhatók az Európai Unión belül. Hogyha megnézik ezt, nagyon jól látható ez a grafikonokon, amely a hármas és négyes dián látható, nagyon erősen megugrott 2007 végén az ár, a fő termékek, ter, termékek az ára 50-60 százalékkal esett egy év alatt, miközben a fogyasztói ára a tejtermékeknek mindössze 1 százalékkal csökkent. Néhány hónap alatt 10 százalékkal ugrott meg, és csökkenni viszont csak 1 százalékkal csökkent. Tehát itt egy nagyon komoly kérdés vetődik fel, hogy jól működik-e az ágazat, illetve a lánc. Nos, nagyon komoly árkülönbségek vannak a főbb élelmiszertermékek között a különböző tagállamokban. Azt látjuk, hogy 60%-os különbségek vannak az élelmiszertermékek vonatkozásában, mint mondjuk például a darált marhahús, a sertéshús, a kenyér, ez mind megkérdőjelezi a mezőgazdaság és élelmiszeripar láncolatának a megfelelőségét. Több kezdeményezés is történt az elmúlt 24-30 hónapban. Az első következménye az volt, hogy 2008-ban született egy közlemény, egy kommunikáció, amiben a spekuláció szerepét vizsgáltuk, illetve a láncolatnak az alakulását. A második kezdeményezés az a 2008-as decemberi közlemény volt, amiben benne volt ez az úti terv, a roadmap, ahol különböző javaslatok is voltak. A bizottsági munka mellett voltak egyéb munkálatok is. Az első az a High Level Group on Food Competitiveness, tehát a magas szintű élelmiszer versenyképességi munkacsoport amely vizsgálta az élelmiszer és mezőgazdasági területet. 2008-2008-ban tovább és felhasználtuk azokat a munkálatokat, amik a belső piac működésének a működését vizsgálták, valamint a keres, kereskedelmi hálózatokat. Tehát itt az egész láncolatot próbáltuk ezzel feltérképezni hogy a hatos diáról szóljak többet, itt kifejezetten már az úti tervről van szó, ez az úti terv öt nagy javaslatot tartalmaz. Az első a versenyképességével foglalkozik a mezőgazdaság és élelmiszeriparnak, a második a szabály, versenyszabályoknak az alkalmazását tűzte ki céljul, a harmadik javaslat arra irányult, hogy megvizsgáljuk egy kicsit elmélyültebben a szabályozási keretet, amelyben működik ez az egész ágazata az egyes tagállamokban. A negyedik javaslat arra vonatkozott, hogy egy követ árfigyelési mechanizmus hozzunk létre az egész ágazatra vonatkozóan. Az ötödik javaslat pedig az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy szükséges-e kialakítani olyan intézkedéseket, amikkel a spekuláció hatásai korlátozhatóak a másodlagos piacokon. Tehát nagyon sokat gondol, dolgoztunk ezek az öt javaslaton, és szeretnék egy kicsit visszatérni ebből kettőre. Az első, az a versenyképesség megerősítése a mezőgazdasági és élelmiszerágazatnak. Ez a javaslat ö, elsősorban a magas szintű munkacsoport, a High Level ö, Group on Food Competitiveness dolgozott. Ők 30 ajánlást fogadtak el, amelyek ö, az elkövetkezendő hónapokban kerülnek majd bevezetésre, illetve az elkövetkezendő két-három év során. Öt nagy téma van ezen belül, az első a mezőgazdaság és, és környezetvédelmi politika, a második az egységes piac, az élelmiszer vonatkozásában, a harmadik téma a az, ipar működ, az élelmiszeripar működése, a negyedik ajánláscsoport azok elsősorban a kutatás és innovációs területre vonatkoznak, az ötödik pedig a kereskedelmi politikára és az exportra vonatkozik. A másik nagy terület, amin sokat dolgoztunk, az valójában a különböző szereplőkkel foglalkozik a láncolaton belül. Itt is voltak különböző meghallgatásaink az ágazat résztvevőivel, versenyfelügyeletekkel is a tagállamokban, van, és két dolgot vizsgáltunk itt alapvetően azt, hogy vannak-e olyan gyakorlatok, amelyek versenyellenesek, egyes ágazatokban, illetve egyes országokban van-e ilyen. Továbbá nagyon sokat foglalkoztunk a tárgyaló képesség és a az olyan igazságtalan gyakorlatokkal, amik olyan kereskedelmi gyakorlatok, amik az ágazat egyes résztvevőjével szemben nem igazságosak. Valószínűleg a következő hetekben mutatjuk bennek a munkának az eredményét. Negyedik terület az átláthatóság, az árak nyomon követésének eszköze átláthatósága a származhatott termékek, származékos termékeknek. Itt a nyomon követés eszközét éppen kidolgozzuk, ahogy ez létezik már egyes országokban. Analitikusabb munkát is végeztünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan oszlik meg a hozzáadott érték a szlájdok sajnos nem láthatóak, ezek technikai kérdések, ezért a fő konklúziókat bemutatnám. Az első az, hogy vagy 15 éve azt tapasztaljuk, hogy jelentősen csökken a mezőgazdaság részesedése a, ö, az egész ö, hozzáadott értékben. A mezőgazdaság nak 31 százaléka volt, most már 24 százalék. Ennek az oka az, hogy a mezőgazdaság az input árának a csökke a ö, növelését nehezen ö, tudta ö, áthárítani az árak átadásánál azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi 15 évben ez nem nagyon ment a, tize, a mezőgazdaságban. Nehéz tehát az árak növekedését érvényesíteni, ez sokkal inkább működik a régi, az új tagállamokban, mint a régiekben. Ez természetében, volumenében jelentősen megváltozott 2007, azaz a nyers anyag árak változása óta. A mezőgazdasági árak nőttek, tehát az élelmiszer árak nőttek. De 2008 eleje óta azt tapaljuk, hogy nagyon kicsi csökkenés van az élelmiszer árakban, azért, mert csökkentek a mezőgazdasági árak jelentős mértékben mit tehetünk? Nagyon nehéz általános következtetéseket levonni az egész szektorra és minden országra, minden ágazat specifikus országonként ráadásul. Az árak áthárítása a vállalati stratégiáktól, illetve a olyan elemektől függ, amelyek nem feltétlenül az ágazat rossz működését bizonyítanak. Ezek a munkák most érnek véget. Valószínűleg a következő hetekben bemutatjuk a jelentésünket az ágazat működéséről és a politikai ajánlásokról, amelyeket szeretnénk megfogalmazni. Ezt a bizottság 2009 vége előtt várhatóan el fogja fogadni. Köszönöm szépen. Grazio, Köszönetet mondok Baszku úrnak beszámolójáért. Úgy vélem, hogy nagyon fontos elmélyíteni ezt az elemzést, amelyet az Európai Bizottság jelenleg végez. De, mint ahogyan ezt látjuk a teiparban, de más egyéb mezőgazdasági szektorokban is, tapasztalhatjuk a mezőgazdasági termékek árának drámai csökkenését, amely egyáltalán nem jelenik meg a fogyasztói árakban. Ez az egyik olyan probléma, amivel ez a szakbizottság gyakorta foglalkozott. Éppen ezért foglalkozni kell ennek a jelenségnek az okaival, azaz azzal, hogy miért nem sikerül nagyobb mértékű hozzáadott értéket megtartani mezőgazdasági szinten. Bizonyosan van egy szervezeti probléma is, ami azt érinti, hogy a gazdálkodóknak nincsen elég szervezettségük és jogaik, ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy ez az érték átalakulás gyakran nem indokolja, hogy miért kerülnek ilyen hátrányos helyzetbe a lánc leggyengébb elemei, azaz a termelő és a fogyasztó. Tehát fejlőm a szakbizottság tagjait, hogy elemezzék ezeket a szempontokat. Az árak volatilitásával egyébként a jövőben még sokat fogunk foglalkozni, hiszen nagyon erős ingadozásokat tapasztalhatunk, amihez nem voltunk hozzászokva. A kap politika elindítása előtt a 60-as években ugyanez történt az európai piacokon. A közös agrárpolitikával, agrárpolitikát hát éppen azért vezettük be, hogy az árakat és a jövedelmeket stabilizáljuk. Most a támogatások termeléstől való el választása révén nyilvánvaló, hogy újra visszatérnek, visszatér az árakerős volatilitása. Ezt az elemzést tehát el kell mélyíteni, hogy a gazdálkodó kockázatait jobban tudjuk kezelni. Rögtön meg is nyitom a vitát. Sztárdi úr kért szót. No, he's over there. Yeah, okay. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mint mindig ki kell mondjam, hogy mezőgazdász vagyok, feldolgozással is foglalkozom, tag vagyok a szakbizottságnak, és már 15 éve vagyok tagja a parlamentnek. Veszko úr, milyen bolygón él? Melyik bolygón? Nyilván más bolygón én agribizniszt vezetek. Azt mondja, hogy stabilizálódtak vagy csökkentek a termelési költségek. Nos, szeretnék emlékeztetni, talán valami tévedés volt, az olaj ára továbbra is növekszik. A műtrágya ára is antidömping ö, intézkedéseket hoznak, ennek nagyon rossz hatása van. Peter Mandelson bizottsága tette ezt. A WTO-nak teljes, szabályoknak teljesen megfelelünk, és a Doha a round, a Doha kör szabályainak is. Hogyha nem érti, akkor hadd magyarázzam el, hogy nem lehet családi ügy a mezőgazdaság, ez megélhetést kell biztosítson. A írtókról nagyon jelentős jogszabály alkodás alkotás történt, ez nagyon nagy mértékben kihat a gazdaságokra. Az én üzemem nem fog tudni így élelmiszert előállítani. Az elnök úr jól mondta, hogy a fogyasztó nem látta előnyét annak, hogy a termelői árak ö, csökkentek. van olyan ár, ami a felére csökken 2007 óta a kenyér ára gondolok, és az nem csökkent a fogyasztó szintjén. Először az élelmiszer biztonságot és az élelmiszer ellátást kell biztosítani. Rendben, de meg kell éljen a mezőgazdász. Grazie. Adesso Garcia. Köszönöm. Garcia kap szót. Eh, <clears throat> Köszönöm szépen. Amit eh, mondott a bizottság tisztviselője, egy kisé megdöbbentett. A választások előtt alkalmam volt többször is hallani a bizottságot, amint beszámol ugyanilyen konklúziókról. Nem is volt ö, szükséges ezt a jelentést megírni ahhoz, hogy lássuk, hogy árkülönbözet van a piac, valamint a között, amit kapnak a mezőgazdászok. Ezt ö, már ö, sikerült ö, Beceli asszonyzsát kezdeményezési véleményéből ö, megtudni. Ö, kiváló ö, jelentést hagyott ö, jóvá a ö, parlament nagy többséggel, és egy ár megfigyelő központ felállítását javasolta ez a jelentés. Így ö, lehet bizonyítani, amit már régóta tudunk, azaz, hogy szabálytalan gyakorlat van, amely arra kényszeríti a termelőket, hogy módosítsák a termelésüket. Azt halljuk, hogy 31 százalékból 24 százalék lett. Nos, ez nem az a kérdés, hogy az ár hogyan alakul. A disztribúció itt a központi kérdés. Ezzel kapcsolatban volt egy meghallgatás is. Hallottuk a termelőket a helyzetükről beszélni. Tartó szociális piacgazdaságra van szükség a mezőgazdaságban is. Ezért kérték a termelők, hogy rendszeresen jelenjen meg a mezőgazdasági termékek ára. Ez csak úgy lehet megtenni, hogyha létrejön az árobszervatórium. Ezt fel kell állítani. Különben újra kezdeményezési jelentést kell megfogalmaznunk, hogy hallassuk a mezőgazdászok hangját, az európai polgárok hangját Grazie. Albert Dessa kérte a parola. Köszönöm, Albert Dess kért szót. Köszönöm, elnök úr. Véletlenül van nálam egy statisztika, amely érdekes Németországra vonatkozik, és azért nem átvihető egy az egyben más új tagállamokra, különösen az újakra, de nagyon világosan mutatja, a 1970 és 2007 közötti állapotot. 1970-ben volt egy ö, ö, 47%-os nyeresség anyán, arány, viszont ugyanez a nyeresség arány a gazdálkodók körében 2007-ben már csak 24%-os volt. A gabonák esetében ö, elég jó gabonárak voltak a közelmúltban, a kenyér, a gabona szerepel ebben a statisztikában. 1970-ben 80 cent volt egy kiló gabona ára, ugyanannyi, mint 2007-ben, ahol is úgy szinte 80 cent volt ez az ár. A kenyér fogyasztójára azonban egészen máshogyan alakult. 1970-ben 66 cent volt, ugyanilyen gabonárnál, 2007-ben pedig 250 cent 300%-kal növekedett, noha a gabonaárak ugyanazok maradtak. Mit is mond ez nekünk? A gazdálkodók nyeresége és a költségek nagyon kevés befolyással bírnak a fogyasztói árakra. Hogyha a gabona drágább lenne, ugyanez nem tükröződne a fogyasztói árakban. A gazdálkodókat tehát sokkal több illetné meg, anélkül, hogy a fogyasztóknak mélyebben kellene a zsebükben nyúlniuk. Érdekes az, hogy Németországban az átlagot illetően az élelmiszer jelentősen olcsóbb lett. Vannak olyan tabelek ebben a statisztikában, amelyek sok ilyen élelmiszeradatot tartalmaznak, most ezt részletesen nem mutatnám be, de ugyanolyan árukosarat illetően 1970-ben egy ipari munkás 4 óra 3 percet kellett, hogy dolgozzon, 2007-ben pedig 1 óra 15 percet ugyanezért az áruért. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók Németországban jövedelmükből egyre kevesebbet kell, hogy kiadjanak százalékos arányban az élelmiszerekre, Itt nem beszéltünk arról, hogy a fogyasztók a nagy haszonélvezői lennének ennek az egész fejlődésnek. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk arról, hogy a gazdálkodók ezen fejlődésből részesedjenek, hogy a jövőben a mezőgazdasági szövetkezetek fennmaradhassanak Európában. Grazie Albert. E Köszönöm Albert Jár képviselőként szólt. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a téma nagyon fontos a mezőgazdaság számára, számunkra is, hiszen itt a politika szavahihetősége forog kockán. Piacgazdaságot akarunk, azt akarjuk, hogy a gazdálkodók részesedjenek a ö, piacgazdaság előnyeiből, azt akarjuk, hogy a piacainkat magunk alakítsuk, ugyanakkor igényeink vannak a megfelelő árakra is két probléma van. Az egyik az, hogy a gazdálkodóknak túl kevés a bevételük, alternatív jövedelemforrások után kell kutassanak. Hogyha egy gazdálkodó gabonát ad el, és aztán ehhez még lehet, hogy szükséges biogázt is elárusít, eladnia, ez az egyik probléma, a másik pedig, ami hasonlóképpen fontos, a bizottság képviselője nagyon világosan kimondta, hogyha az ingadozó árak esetében nem történik meg az ár továbbadása, akkor én ezt egész egyszerűen csalásnak tartom. Tehát néznünk kell az összefüggést, hiszen a gazdálkodónak igénye lenne arra, hogy a növekvő fogyasztójárakból ő is részesedjék. Mit lehet tenni? Úgy vélem, hogy a legélesebb fegyver, ahogy a kolléga már elmondta, és gratuláltam is neki, tehát a legélesebb fegyver valóban az, hogy ezt az egész történetet hozzuk nyilvánosságra. mindig azt mondják, hogy a legutolsókat harapják meg a kutyák, tehát aki az élelmiszerlánc végén van, azt zsákmányolják ki. ezt kolléga már elmondta, hogy nagyon cseki az ő részesedésük, de nekem van más példám is, hogyha a gabonár megduplázódik, akkor a gazdálkodó ebből alig részesül, és ez rendkívül dühítő, és az a benyomásunk, hogy a gazdálkodó gazdálkodót kizsákmányolják, és éppen ezért a piac gazdasággal szemben fenntartásokat táplál. Ez egész egyszerűen csalás. Bene, José Bové kért a... José Bové kért, so, kért szót. Madame Paulson. Oui, je suis... Igen. Csodálkozom, hogy mi hangzott el az előbb az árakról és az eszközökről, amelyek arra használnak, hogy koherens legyen a helyzet. A világára is, emlékezhetnék rá, nem voltak gazdasági, soha nem voltak gazdasági árak. Ezek politikai árak, árak Látszik a tejnél, teljesen világos. Új-Zélandnál. Egy százalék a termelésnek, és minden ár összeomlott. Az a problémája Európának, hogy a VTO miatt elfogadták azt, hogy a belső árak legyenek a világár, így nem lehet árrealitást építeni. Így a mezőgazdász a termeléshez felhasznált pénzügyi eszközökhöz, pénzügyi eszközöket nem fogja visszakapni. Hogyha folytatjuk azt az eljárást, amelyet elkezdtük, akkor holnap a világ élelmiszer ellátása meg lesz, de nem lesz Európában termelő. Ez nem mezőgazdasági politika, hanem az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot szolgáljuk, ez nem megfelelő, az alapokhoz kell visszatérni. Grazie, José. Köszönöm, José asszony következik. Az teljesen világos, hogy a mezőgazdászok jel, általában kisüzemeket jelentenek. A ö, nagy üzemek teljesen más helyzetben vannak. A globális egységek. Azoknak van rá módjuk, hogy a vegyipari termékeket, műtrágyát, energiát megvásárolják. Ezek óriási üzemek, világméretű üzemek. Ezzel szemben a mezőgazdaság már nem nagyon marad meg. A termelők megpróbálnak üzembe verődni, a tejtermelők nagyon fontosak, de a Parmalat, a Danon, többi kezében vannak. Úgy tűnik, hogy nem tartjuk őket elég fontosnak. Jobban kellene elemezni azt, hogy a termelők, a mezőgazdászok miért kerültek ilyen helyzetbe a konkurencia nem megoldás itt. A verseny nem megoldás is. Nem megoldás itt. A mezőgazdászok és a fogyasztók között közvetítők vannak. Nem deregulálni kell, hanem másként kell szabályozni a mezőgazdaságot. Úgy gondolom, hogy nem lehet visszatérni a múlthoz. A jövőben az nem fog működni. Olyan mechanizmust kell megvalósítani, amely stabilizálja az árakat. Egyelőre az árak változását nagyon nehezen lehet előrelátni olyan intézkedéseket kellene hozni, amelyek a piacot szolgálják és a stabilizálást szolgálják. Ez a mezőgazdászok érdekét is szolgálná, hiszen ők szenvednek az ár csökkenéstől. Talán egy biztosítási alapot kellene létrehozni, mint amilyen van katasztrófa esetén, árvíz, stb. esetére sok teendőnk van. Meg kell próbálni elgondol, új fogalmak szerint gondolkozni. Köszönöm. Grazie, onorevole Paulsen. Köszönöm, Paulsen képviselő, hogy nagyon fontos elgondolkodni az új eszközökről. Bizonyosan foglalkoznunk kell majd a jövőben az árak volatilitásának problémájával, és mégpedig nem a múltbeli eszközökkel. Azt hiszem, hogy senki nem akar visszatérni a múlt eszközeihez sokkal inkább új intézkedésekre kell gondolnunk, amelyek képesek a gazdálkodók jövedelmét stabilizálni, úgy szintén az intervenciót is, olyan megközelítéssel, amely sokkal inkább a mezőgazdaságot tartja szem előtt. Schmidt képviselőkért szót tiéd a szó. Thank you, President. I'll be... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden szólok hozzá José Bovéhez, csatlakozom és Sturdy kollégához Stardiónál kicsit finomabban fogok fogalmazni a biztossal kapcsolatban. Ezt a kérdést meg kell vizsgálni. Probléma van nyilvánvalóan a mezőgazdász és a fogyasztók között egy szakadék van. Ezt a problémát meg kell vizsgálni. Örülnék ennek. Azt hiszem, ez a munka már folyik volt egy kifejezés, általános következés nem lehet levonni, mert specifikus vonásai vannak a helyi piacnak, ezt hallottuk, de hát vannak közös jellemzők. A bizottság a kapot általában kell képviselje. Elnézést kérek a kérdésért. De az úti tervnek van valami célja és nem látom a célt, már pedig a munka halad. Aggályom van azzal kapcsolatban, hogy ez még egy újabb tanulmány lesz, és nem visz előre. Alapvetően szükség van a VTO reformjára és a kap reformája. A az élelmiszer szuverenitást nyilvánvalóan el kell írni. A termelők a legnagyobb vesztesek egyelőre. Kaphatunk valamilyen megnyugtatást az ütemtervel kapcsolatban. vagy az év végéig lesz eredmény. A kap Európával kapcsolatban a bizottság prioritás állapított e meg. A az élelmiszer szuverenitás számomra prioritás a Így látja-e a bizottság is, vagy másik 20 prioritása van? Köszönöm, Schmidt képviselő. Most Wojciechowski alelnök úr felszólalásával zárjuk le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban jó, hogy ma lefolytatjuk ezt a vitát, és azt hiszem, hogy lépésenként felfedezzük annak szükségletét is, hogy elvi vitát kell ö, folytatnunk erről a kérdésről. Második ciklusban vagyok már képviselő, és öt évet töltöttünk el a reformokról folyó vitával, amelyek abba az irányba mutattak, hogy a mezőgazdaságot tulajdonképpen le kell építeni ami a cukorpiac, vagy a borpiac szabályozását illeti, vagy a zöldségpiac szabályozását. A fő aggodalmunk az volt, hogy hogyan csökkenthetjük a termelést, hogyan tudjuk rábeszélni a gazdálkodókat, hogy kevesebbet termeljenek. Ugyanakkor mások más tesznek ugyanebben az időszakban. Nemrégiben jártam Japánban, és ott azt láttam, hogy a legkisebb földterületen is rist termesztenek. Épp, hogy 200 négyzetméteres földterület volt a lakóépületek között, és ott rögtön rizsföldet hoztak létre. Ez természetesen nem éri meg, de kérdés az, hogy ők miért teszik ezt, és Európában ez miért nem éri meg? Ez itt a kérdés. Megkérdeztem a gazdálkodókat, három USA dollárt kapnak egy kiló rizsért. Itt a, besze, a feveselesi ár valószínűleg magasabb, mint a végfe, végfogyasztói ár. Más, kollég, más kollégák is említették már ezt, és itt megint visszatérek az elvi kérdésre, hogy egyáltalán szükség van mezőgazdaságra, vagy egyáltalán nem. Minden arra mutat, hogy úgy teszünk, mintha foglalkoznánk a mezőgazdasággal, de alapvetően az a közös fáradozásunk, hogy leépítsük a mezőgazdaságot, és ehhez nem tudok hozzájárulni. Köszönöm. Elnök, senki sem ért egyet ezzel, hogy a mezőgazdaságot le, leépítsék. Ez a szakbizottság éppen ezt a célt tűzte ki maga elé. Most pedig néhány percre magadnem a szót Baszkó úrnak, hogy röviden válaszoljon a kérdésekre, és aztán áttérünk a következő napi rendi pontra. Baszkó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a feltett kérdéseket és a javaslatokat, amelyeket tettek. Két-három elemre szeretnék reagálni, és konkrétabb kérdésekre. Igen, fogunk készíteni, és erről van szó. Ezért sajnálom, hogy most került sor erre a vitára, mert a kutatási munka zárása előtt vagyunk, és a politikai ajánlásokat is most fogjuk október végén, november elején megtenni, tehát körülbelül egy-másfél hónap múlva már sokkal több konkrét elemünk lenne, amit itt előadhattam volna, és például az árobszervatóriummal kapcsolatban is, amit önök itt több alkalommal is említettek, lesz egy javaslatunk az év vége előtt tehát majd meg kell nézni, hogy ezt az elkövetkezendő hónapokban tudjunk erről beszélni. Tehát az ágazat működése egy olyan prioritás a bizottság számára, amivel kapcsolatban el kell mondanom, hogy azt hiszem, hogy kevéset dolgoztunk ennyit együtt más igazgatóságokkal együtt, verseny, belső piac, fogyasztás, fogyasztói politika, statisztikai hivatal, gazdasági pénzügyi igazgatóságok és így tovább. Tehát itt egy nagyon nagy munkát sikerült kialakítanunk, és a munka lezárása vége előtt nagyon nehéz konkrétumokat megismertetni, mert még nem jutottunk el eddig. Amit szeretnék elmondani, hogy szerintem valamennyien ugyanazon a bolygón élünk, csak különböző nyelveket beszélünk, és értelmezési gondok vannak. Nem arról van szó, hogy a, tom, hogy csökken a termelés. A hozzáadott érték évek óta csökken a mezőgazdasági ágazatban, és ezért csökken a termékeknek, a mezőgazdasági termékek ára, miután input oldalon viszont növekednek az árak a, a végfelhasználó által a mezőgazdasági termékekért fizetett ár csökken ugyan, de ez egy mechanikus folyamat. Az összes egyéb költsége, az energiaköltsége, a munkaerő, a tőke költsége, mindezek rendszeresen emelkednek. Következésképpen világos, hogy mechanikusan ezek az árak ö, ö, a végtermékben, ö, bár csökken az évek folyamán, de az európai fogyasztó pedig egyre feldolgozobb termékeket vásárol, így mechanikusan a hozzáadott érték, amit a mezőgazdasági ágazat hoz létre, az csökken az adott terméken lévő ö, teljes hozzáadott értékhez képest. Tehát végezetül, ez egy, elmondanám még egyszer, hogy ez prioritás a bizottságnak, és tettünk politikai javaslatokat a kutatásokra, mert egyébként, hogyha ilyet nem tennénk, akkor rossz döntéseket hoznánk. Ez október végére fog rendelkezésre állni, illetve november végén. Bene. Ci auguriamo allora di avere presto. Köszönöm. Remélem, hogy nem sokára kapunk majd újabb iránymutatásokat a bizottság részéről. Most pedig eltérünk, vagy jobban mondva, visszatérünk az ötös napi rendi pontra, tekintve, hogy Giancarlo Scotta időközben csatlakozott hozzánk. A minőséggel kapcsolatos politikáról fogunk beszélni, a mezőgazdasági termékekről van szó, a követendő stratégia a kérdés, a jelentés egy válasz az Európai Bizottság közleményére, melynek tárgya a minőséggel kapcsolatos politika volt. Ez kétségkívül az egyik legfontosabb kezdeményezés a 2009-es javaslatok közül. A munkálatok a következőképpen zajlanak. Rögtön megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek, Benita Salas asszonynak, a mezőgazdasági főigazgatóságtól. Ezt követően átérünk Scotta úrra, aki be tudja mutatni jelentését. Ezt követően pedig megkezdjük a vitát. Az Európai Bizottság képviselőjé tehát a szó, Benite Salas asszonyé. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Vamos a hacer muy... Köszönöm szépen, elnök úr, egészen gyorsan fogjuk ezt lefolytatni. Az Európai Bizottság közleményéről szólunk. A lehető leggyorsabban szeretném önöket megismertetni a témákkal. Röviden emlékeztetni önöket arra, hogy hogyan indult el ennek a szakpolitikának ki, a kifejlesztése. A 60-as, 70-es években mm, történtek az első fejlemények a belső piacon való értékesítéssel, amikor is voltak már címkézéssel kapcsolatos jogszabályok, a differenciált minőségre vonatkozóan. Voltak önkéntes jelleme, jel, rendszerek, a biogazdálkodás is létrejött, és létrejöttek az első védett eredet megjelölések, és bizonyos hagyományos ö, minőségre vonatkozó jogszabályok is az élelmiszerek biztonságára vonatkozó jogszabályokat is megerősített, megerősítették, és a mezőgazdasági politika reformja után ö, alakítottuk ki a kereszt megfelelés rendszerét, amikor is kapcsolat jött létre a környezetvédelmi jogszabályok és a minőségi jogszabályok között a a mezőgazdasági politikában. A 90-es években két nagy jogszabály blokkot hoztunk létre, egyrésztről a kötelező jogszabályokét, amelyek minimális követelmények voltak mindenki számára érvényes módon, itt a higiéniáról, az élelmiszerbiztonságról, az állatok egészségéről, a környezetvédelmi kérdésekről volt szó, és létrehoztunk néhány önkéntes eszközt, így például a földrajzi eredet megjelölést, vagy bizonyos egyéb megjelöléseket, amelyek a biogazdálkodást érintették. Minden célja az volt, hogy jobb differenciális lehetőségeket hozzunk létre a piacon. Mindez az évek során ahhoz vezetett, hogy a szakpolitika ezen a területen egyre bonyolultabbá vált. Az értékesítésben a szabályozás rendkívül töredezett módon alakult ki. A jogszabályok száma exponenciális módon nőtt, a piacon tehát egyre több logó található, egyre több megkülönböztető jelzés, egyesek az árakra vonatkoznak, mások egészségügyi ö, jelölésekre, megint mások csomagolásmódra, és a többi. Abból indulunk ki, hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy a fogyasztók gyakran ö, nem ö, ismerik ki magukat ezzel a, ebben a rendszerben. Mi megpróbálunk most olyan eszközöket létrehozni a minőségpolitika területén, amelyek rendet teremtenének a piacon, hogy a fogyasztók tudják, mihez tartsák magukat, és megfelelően tudják értelmezni az egyes ö, jelzéseket. Szeretünk volna előrelépni a mezőgazdasági termékek minőség politikájával kapcsolatban, mert a termelők és a fogyasztók jobban szeretnék tudni, hogy milyen értékeket, milyen minőséget képviselnek a különböző élelmiszerek. Ez fontos a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre Európában. Fontos, hogy egyértelmű szabályok legyenek, és a termelők is így tudnak megfelelni a fogyasztói igényeknek. Ez volt az első lépés 2008-ban a zöld könyv kérte fel mindazokat, akik ehhez hozzá kívántak járulni, hogy mondják el véleményüket. A fogyasztók és a termelők hogyan tudták a követeléseiket jobban elmondani, mit kellett tenni mindannak érdekében, hogy a minőségi eszközöket megfelelően kezeljük, illetve a nemzeti, illetve magán szinten hogyan történjen a tanúsítványok kiadása. Több mint 560 hozzászólás kaptunk az ág, mi amennyi ágazat reagált, állampolgárok, közhivatalok, több mint 31 országból, beleértve Argentinát és az Egyesült Államokat is. Ennek a konzultációnak az eredménye hosszan került megvitatásra a cseh elnökség alatt 2009 márciusában. Szerintem önök közül is többen részt vettek ezen. És az üzenetek, amiket ekkor kaptunk a különböző résztvevőktől ezen a konzultáción azt mutatták, hogy tovább kell a kereskedelmi forgalomba hozatal szabályait egyszerűsíteni. És a jobb kommunikát, jobban kell közölni, hogy milyen jellemzőkkel, tulajdonságokkal rendelkeznek az európai élelmiszerek. Tehát ennek megfelelően kellett a címkézést kialakítani, és a földrajzi megjelölés pedig ugyancsak módosításra, pontosításra érett az elnevezés, a, illetve a védett elnevezéseket, amik garanciát is jelentenek, tovább kell védeni, és a magán, illetve a nemzeti tanúsítványrendszer tovább kell finomítani. Petre asszony jelentését megvitatta a parlament, ez a plenárison megszavazásra került, és ennek a tartalma egybevág az egyéb külső helyekről kapott üzenetekkel, és különösen nagy hangsúlyt kapott az alap, a felhasznált alapanyagok megjelölése a kereskedelmi forgalomba hozatal szabványainak egyszerűsítése, de ezeket adott esetben, ha ez indokolt, akkor továbbra is fenn kell tartani, illetve a földrajzi megjelölést is eh, felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert, és azt született javaslat, hogy egy európai földrajzi megnevezés ügynökség jöjjön létre. Ez egybevág a külső kívülről jött igényekkel, hogy a tartsuk fenn a garanciát jelentő megjelöléseket, és a tanúsítványokra pedig oda kell figyelnünk. Összegyűjtöttük a külső ágazati véleményeket, az intézményi véleményeket, és olyan következtetésekre jutottunk, amelyek nagymértékben mértékben egybeesnek ezekkel a véleményekkel. 2009 májusában született egy közlemény, aminek az a célja, hogy jobb, szorosabb legyen a kapcsolat a termelők és a fogyasztók között, egyszerűsítsük a különböző minőségi elemeket, és a különböző minőségi rendszerek jobban összhangba kerüljenek egymással. Tehát javasoltunk bizonyos orientációkat, eléggé általános jelölket, amelyek segítenek elérni ezeket a célokat. Ezeket a következőképpen lehetne összefoglalni. Ami a termelés igényeit illeti, általában a bizottság egyetért, nem szükséges és nem kívánatos, hogy olyan kell legyen, ami mutatja azt is, hogy az alapfeltételek tiszteletben tartásra kerültek, hanem az fontos, hogy a termelés, az előállítás helyszíne legyen feltüntetve a címkén. Aztán a egyszerűsíteni szükséges a gyümölcsök és zöldségek esetében a, a címkézést az általános alapoknak egy azonosoknak kell lenni, nem szükséges itten ö, messzebbre menni. Bizonyos kifejezéseket, amelyek opcionálisak, de csak bizonyos esetekben használhatóak, ezeket lehetővé kell tenni a a termelőknek. És fontos, hogy nemzetközi szinten is dolgozzunk, mert ezeknek a megnevezéseknek, címkéknek az adott termékek esetében a nemzetközi kereskedelmet kell segíteniük. Ismerik önök is a Codex alimentarius az a szervezet, amely az ENSZ gazdasági szervezetének része, élni a földrajzi megnevezést illeti, úgy gondoljuk, hogy ez is megérdemli, hogy felülvizsgálatra kerüljön és módosításra. Vannak különböző pontok, amelyekkel kapcsolatban útmutatást kívánunk adni. Például a végtermékben felhasznált alapanyagok. Vannak olyan anyagok, amelyek esetében egy felülvizsgálatot lehetne végezni egy jogalkotási indítványjal, Jelenleg különböző termérek vannak, attól függően, hogy melyik csoportba tartozik az adott élelmiszertermék, különböző nyilvántartások vannak. Ez egyszerűsítené a helyzetét a termelőnek, a fogyasztónak és valamennyi érintett félnek. Nem szabad elfeledkezni azokról a tárgyalásokról sem, amelyek nemzetközi szinten folynak, például a szellemi ö, tulajdonnal kapcsolatban, illetve a bilaterális szerződésekben foglaltakat is figyelembe kell venni. Ahogy most tárgyalunk Svájccal, Koreával, ez nagyon fontos. Ami a a biomezőgazdaságot illeti, Fontos a belső piac működését segíteni, ez egy új ágazat, itt fontos a szabályozást véglegesíteni. A belső piac még nagyon töred, széttöredezett, például a kölcsönös elismerés vonatkozásában, a különböző logók használata tekintetében, és így tovább. A bizottság közleményében javasolja, hogy értékeli a helyzetet, és nyomon követi az alakulását, és egy dokumentum alá elő arra vonatkozóan, hogy hogy is működik ez, úgy, hogy egy egységes logó legyen a biomezőgazdasági termékekre 2010. júliusától a stratégiai ö, útmutatással kapcsolatban a bizottság úgy ítéli meg, hogy van egy olyan eszközünk, ami nem hozta meg a várt eredményeket, mert a hagyományos ö, specialitások esetében 22 ilyen specialitás ö, került bejegyzésre, nincs elég ö, kérelem és ö, javaslat. Ez is egy meglehetősen bonyolult rendszer mert lehetővé teszi, hogy a nevet fenntart, tartsa valaki magának, vagy ne. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez talán nem a legmegfelelőbb helyzet ahhoz, hogy azonosítható legyen egy adott termék, mert túl bonyolult ez az eszköz. Azt javasoljuk, hogy az összes programnak, közösségi programnak a koherenciáját biztosítsuk, állategészségügy, méltányos kereskedelem, stb. Nagyon fontos a koherenciát biztosítani. Meg kell fogalmazni az irányelveket, a nemzeti és magán tanúsító intézmények számára. Ezek egyelőre nem átlátható módon működnek. Nincsen egyensúly a különböző erők között. Összefoglalnám a ö, közlemény a nagy irányvonalakat ö, megállapít segíteni kell a termelőket, hogy hozzáadott értéket tegyenek hozzá a termékhez. Egyszerűség és koherencia, ez a két kulcskifejezés. 2009-ben a következő mérföldkő egy hatástanulmány legyen. Ez egy 2010-ben esedékes jelentés értékelését segíteni. Nos, ennyi elnök úr, hölgyeim és uraim, egy gyors áttekintés arról, hogy mi található a minőségről szóló közleményben ezt a fogalmat nehéz megfogalmazni, meghatározni. Ez egy szubjektív elem, ami elsősorban azt jelenti, hogy megfeleljünk a fogyasztók elvárásainak. Ez egy egyenlet. Mm, ahol meg kell feleljen az, amit ö, várunk és amit kapunk. Tehát a jobb minőséget kívánjuk szolgálni, és reméljük, hogy önökkel együtt tudunk dolgozni, és az összes érdekeltel együtt. Nos, hölgyeim és uraim, elnök úr, befejeztem, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Ingráció. La... Köszönetet mondok a bizottságnak, Benita Szarász asszonynak felszólalásáért. El kell mondanom, miatt megadom Giancarlo Scottának a szót, aki be fogja mutatni jelentését. Nos, el kell mondanom, hogy az a téma, amelyet a bizottság tárgyal, tehát a minőségi politika, ez egy alapvető jelentőségű téma. Erről már beszéltünk Dantes úrral ma délelőtt, és kívánatosnak tartjuk, hogy együtt működhessünk az Európai Bizottsággal ebben a témában mivel Petre asszony korábbi jelentése, melyet az előző ciklusban fogadtunk el, úgy tűnt, hogy nem ö, talált fülekre a bizottság köreiben. Reméljük tehát, hogy most a munkáinkat jobban össze tudjuk fogni, tehát az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának munkáját, valamint az Európai Bizottság munkáját. Nagyon kényes témák merülnek fel, például az eredet megjelölés témája, amely nagyon fontos téma. Nem csupán a gazdálkodók számára fontos, hanem valamennyi európai polgár számára fontos, hogy tudják, hogy amit fogyasztanak, vásárolnak, az valóban azon a területen jött -e létre, vagy más országokból származik. De nem én akarom bemutatni a jelentést, meg is adom a szót Giancarlo Scottának, hogy mutassa be jelentését. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! A mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatos politika alapvető jelentőségű a fogyasztók és vásárlók tájékoztatása szempontjából. Továbbra is garantálnunk kell ugyanis, hogy az EU-s termék megvásárlása egy magas minőségű termék vásárlását jelenti, amely különböző regionális hagyományokból fakad. Tehát nevelni, ösztönözni kell a vásárlót, hogy tudatos választást tegyen. Mária Petre kolléganő munkáját folytatom, aki a termékek minőségével kapcsolatos jelentést mutatott be februárban. Nos, néhány témakört bemutatnék a készülő jelentésemből. Fontosnak tartom, hogy a, az eredet kötelező címkézése a minőségpolitikák központi elemévé váljon, és így módon a fogyasztót jobban lehessen biztosítani választásában. Fontos a fogyasztó várakozásainak megfelelni, oly módon, hogy átláthatóbb információt adunk neki. Fontos a tudatosabb választás lehetősége, ahogy ezt korábban említettem. Ami a földrajzi ö, eredet megjelenést illeti, fontos az OM, tehát az oltalom alatt álló eredet megjelölés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezések megtartása, azzal szemben, amely az Európai Bizottság közleményében megjelenik a minőségpolitika tárgyában, melynek száma 234, mely ezt a két eszközt, az OM-et és az OF-jét összeolvasztaná hiszen ez eh, az egységes eh, védelmi rendszer az ellenőrzés gyengítésével járna, és eh, nem emelnék ki a különbségeket, illetve elmosná a termék és a termelési zóna közötti kapcsolatokat. Ugyanakkor a mezőgazdasági termékek feldolgozására vonatkozó információkat sem emelni ki megfelelőképpen. Azt hiszem, hogy a minőségpolitika alapvető jelentőség az európai területek fejlesztése szempontjából. Éppen ezért javasolnám az oltalom alatt álló megnevezések kiemelt hivatalból történő védelmét. Azt hiszem, hogy szükséges azokat az eszközöket is megerősíteni, amelyek a termelési láncot gazdaságilag valorizálják, és az eredet megjelöléssel rendelkező termékeket úgy szintén. Ezért azonosítani kell a szellemi tulajdonjog birtokosát, és megfelelő iránymutatásokat kell kidolgozni a földrajzi jelzések felhasználását illetően azon termékek esetében, amelyek feldolgozott termékek részeit képezik. Ezen kívül az, el, az elismert megnevezések rendszerét egyszerűsíteni kell, és a réteg termékek esetében lehetővé kell tenni a helyi piacokon való értékesítést, mert ezen termékek esetében az OM-OFJ elnevezések megszerzése túlságosan költséges lenne. Várom tehát a kollégák észrevételeit, megjegyzéseit vagy ezen ülés alkalmával, vagy pedig ezen kívül. Elnök, köszönöm Scotta úr, most megkezdjük a vitát, már hat felszólalónk van. Rögtön meg is adom a szót Erenes Garciának. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság szóvivőjének és Scotta úrnak a prezentációkért. A jelentésben két részt különböztetek meg. Az egyik egy belső munka az EU-n belül, például az eredet megjelöléssel kapcsolatban, a második rész pedig hogyan lehet közelebb kerülni a fogyasztóhoz. Itt nagyon sok eltérő megoldás van. Ezért nem tudja magát mihez tartani a fogyasztó. Nagyon jó az egyszerűsítés gondolata. Egyszerűsíteni az nem ugyanaz, mint egységesíteni ezt azért mondom, mert az eredet megjelölésnél és a földrajzi jelzésnél a bizottságnak a javaslata nem teljesen világos. Nem látom, hogy hogyan fogjuk ezeket a rendszereket egybeépíteni. Félek attól, hogy egyes termékeknek a minőségi jelzése ettől szenvedni fog. Ha egyszerűsítünk, akkor inkább alsóbb szinten egyenlítünk ki, és nem felsőbb szinten. Félek, hogy a termék imázsa sérülni fog a fogyasztó ö, szemében. Tehát egyszerűsíteni nem ugyanaz, mint egységesíteni, mint már mondtam. A bornál alkoholtartalmú italoknál, az élelmiszernél félő, hogy elvész a terméknek a specificitása. Ennyit mondanék a özelőadónak. A specifikus vonás maradjon meg ezen termékeknél. Ami pedig a piacot illeti, azt hiszem ez a lényeg. Oda kell figyelni a piacra, és a fogyasztóra versenyképesnek kell lenni azt hiszem fenn kell tartani, ami létezik, és fenn kell tartani azt az imást, ami kialakult. Legyen látható a termék. Kommunikálni kell a fogyasztóval, és tudatni kell, hogy mi a hozzáadott értéke ezen termékeknek. Egyes külső szervezetet reklamálnak az EU-ban, hogy az eredet megjelölést felügyelje. Én nem szeretnék egy külön ügynökséget létrehozatni, ez egy vitatott téma a parlamentben, de azzal egyetértek, hogy egy létező ügynökség, például az élelmiszerbiztonsági ügynökség kapja meg ezt az új jogkört, egy új osztály jöjjön létre, vagy régi osztálynak adják ezt a jogkört, azért, hogy jobban tudja védeni például a földrajzi megjelölést. Ami pedig a tanúsítványi rendszert illeti. Azt mondja a bizottság, hogy ökológiai címkézést is be fog vezetni, illetve a CO2 kibocsátással kapcsolatban is. Nos, én bevezetnék egy olyan címkét, amely a megjelölést pontosságát biztosítja. Annyit mondanék, hogy a kereskedelmi szabályok egyszerűsítése ki nem vonható párhuzamba a gyümölcsök és zöldségekkel kapcsolatos eljárásokkal. Elég problémájuk van így is a mezőgazdászoknak. A különböző szektorok között nem lehet teljes egyenlőséget megvalósítani. Ugyanaz kell a 27 tagországban. Lange. Lange kollega. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal me beperken. Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzésem lenne. Nos, mit mond a bizottság? Azt mondja, hogy jobb, hogy a, a hagyományos specifikumok megmaradnak nemzeti szinten. Európai szabályok vannak. Csodálkozom, hogy ezt mondja a bizottság. Ez veszélyes. Veszélyes kimondani, hogy a tagállamok oldják ezt meg, az EU pedig szálljon ki ebből több ezer mezőgazdasz, mezőgazdasz így két cég közt a pad alá eshet. Ezért azt kérem, hogy maradjon fenn ez a termék kategória. A tej iparról beszéltünk, meg akarjuk védeni azokat, akik a saját, saját mhm. sajtot állítanak elő szeretném szeretnénk tehát reagálni arra, amit a bizottság mondott, és elmondani az előadónak, hogy európai védelem kezden termékekre. Köszönöm, köszönöm Lánzse. Most Dorfman úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a vita az európai mezőgazdaság jövője szempontjából központi jelentőségű lesz. Gondolok az olyan dolgokra, mint a tejkvóta, vagy a szülőtőkék telepítése, tehát az, hogy a mezőgazdaságon belül lesznek olyan területek, ahol liberalizáljuk majd az adott területet, lesznek olyanok, ahol ez nem megy, és mindenképpen minőségi termékekre lesz szükség. Jó lenne, hogyha ezt a házat helyesen építenénk fel. Két dologra utalnék. Nagyon fontosnak tartom, a gazdálkodók bekapcsolását a szakmaiság kérdéseibe, mert azt hiszem, hogy ezen termékek nagy része feldolgozott termék, ezért vigyázzunk arra, hogy ne történjen itt az, ami már a nem, ez az előző nemre, napirendi pontban felmerült, tehát hogy a hozzáadott értékből a ö, gazdálkodók keveset profitálnak, hiszen most már vannak globalizált alapanyagok, és ezeknél az itteni alapanyagok gyakran drágábbak. Éppen ezért vigyázni kell, hogy ez a hozzáadott érték a, a gazdálkodóknál maradjon, és nem más helyen maradjon. Ez egy központi kérdés, tehát az alapanyagok, az alapvető élelmiszerek területhez való kötése. Hogyha ez nem történik meg, akkor a gazdálkodó nem profitál az egészből. És a második dolog, és erről ma délelőtt már beszéltünk az ülésen, a mennyiségek ellenőrzése. A bizottság nem akar erről semmit tudni, nem akar erről hallani. Ezen eredet megjelöléssel rendelkező termékek esetében hiszen itt mindenképpen a mennyiség ellenőrzésére van szükség. Ez szükséges, hogy itt politikailag elgondolkodjunk arról, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogy lehet ezt úgy megvalósítani, hogy a szabad piac törvényeivel ne menjünk szembe. Ez egy központi jelentőségű téma, hogyha hozzáadott értéket akarunk teremteni. Elnök, köszönöm Dorfman képviselő, Stefan Lefor következik. Tapajdi úr. Nagyon világosan szeretném kifejezni magam a célokkal kapcsolatban. Egyetértek azzal, amit mondott az előadó. A bizottság mindig egyszerűsíteni akar. Ez érthető. Sok minden ö, bonyolult dolgot kell szabályozni. Csak hogy több szint van. Itt van itt, ami a mezőgazdasági termékek és a földrajzi terület közötti kapcsolattal van vannak feltételrendszerei a termelésnek. És ott vannak a szabályok, törvények, amelyek az egészségügyet más szabályoznak. Három szint van. Nem lehet úgy egyszerűsíteni, hogy valamit feláldozunk. A mezőgazdaságnak van egy specifikuma nem csak márka nevek vannak, hanem kereskedelmi nevek, hanem területek is. Ez lényegi. Módosítsuk majd úgy, javaslatom szerint a jelentés, hogy ez szerepeljen benne. Sokkal kisebb a terület, mezőgazdasági terület, mint az USA-ban, és másfél kétszer akkora termelés. Miért? Azért, mert hozzáadott értéket tudunk létrehozni. Szegmentáljuk a piacot. Ezt fogom védeni a jelentésben. Köszönöm, Stefan Tabajdi úr következik. Majd Danten. Chers collègues, c'est une question. Kedves kollégák, ez nagy fontosságú kérdés a közös mezőgazdasági politika szempontjából. Az átláthatóság, ez kulcskérdés, ez világos. Attól tartok, hogy egyes kollégák összekevernek két dolgot. Egyrészt több közösségi elem kellene a logókkal, lábelekkel, cégnevekkel kapcsolatban, például a biotermelésnek Annyi logó van az EU szintjén, amely akadályozza a biotermelékek forgalmazását. Nem lehet összekeverni két dolgot. Két. Tehát közösségi logók legyenek, és földrajzi eredet megjelölések. 60% azt kéri a kutatások szerint, hogy földrajzi megjelölés pontosabb legyen, hol történt a szüret például, illetve ez még bonyolultabb a feldolgozott termékeknél azt javaslom, hogy ö, több ö, közösségi ö, logó legyen, ö, és ö, több földrajzi megjelölés, hogy világos ö, legyen a fogyasztó számára, hogy mi a ö, az illető termék eredete. Itt ellenmondás van, az egyszerűsítési szándék és a több információ adásának szándéka között. Ez világos. Meg kell találni az egyensúlyt a két cél között. Egyszerűsíteni és több információt adni a fogyasztónak, például a az eredet megjelölésével kapcsolatban. Köszönöm, Tabadi úr. Most Dantan úr következik, aztán Szekérezki. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön nagyon jól beszámolt arról a délelőtti tanácskozásról, ahol több mint száz résztvevője volt a különböző termelőknek is, akik a földrajzi elnevezésekről vagy származásokról beszéltek. Szerintem a, na, délelőtt mindenképpen volt egy nagyon figyelemre méltó eredmény. A, ezen specifikus termékek által biztosított munkahelyek száma 100 kiló vagy liter tejhez 0,67 egész munkaegységet alkalmaz a Danon vállalatban. Az a az eredeti termék megjelöléssel a tehéntej vagy tehén sajtnál ottan 2,1-nél egy munkahely van, és a, ugyanez a birkatejnél vagy birkából készült birkasajtnál 10 körül van, vagy 7 és 10 között. Tehát nem szabad csökkenteni ezt a dimenziót, ezt a minőségi dimenziót egy egyszerű termékre koncentrálva. Nem szabad csak az egészségügyi minőséget figyelembe venni, hanem a termelési folyamatot is fontos látni. És sok esetben a minőségi termékek biz olyan területeknek a termékei, ahol amúgy is nagyon nehéz az élet, ahol az évek során küzd, mindig is küzdöttek az emberek azért, hogy egy olyan megoldást találjanak, ahol a szülőföldjükön maradhatnak. Ezt az évek során vívták ki, ezeknek a termékeknek az ismertsége is nem véletlen, bizonyos bizalmat jelent a fogyasztó és a termelő között. Természetesen ez a bizalom egyértelmű és megalapozott kell, hogy legyen. Itt egy minőségi garanciáról is van szó, de el kell gondolkodnunk a megkezdett munkában, hogy hogyan lehet ezeket a minőségpolitikai eszközöket tartósá tenni. És szerintem, ami a mezőgazdasági termékek kereskedelmének a megnyitását illet, illetve hogy más kontinensekről is beérkezhessenek termékek, az a védelem, amit ki fogunk alakítani, az a szaktudás, amit megőrzünk, az a hozzáadott érték fenntartását is segíti, és ez egyben azon munkahelyeknek a megtartását is jelenti, amelyek nem delokalizálhatóak. Köszönöm Dantán képviselő úr. Szigriszki, aztán Polszán képviselőnek adom meg a szót. A minőségi rendszerekben való részvétel, gondolok itt a földrajzi megjelenésekre, az eredet megjelölésekre rendkívül fontos a helyi közösségek számára. Ez bizonyosan egy kifejeződési formája egy adott régió vagy helyi közösség fejlődési képességének. Néha az ilyenfajta megjelölések engedélyezése éveken át tart. Noha bevelt termékekről, hírnévvel rendelkező termékekről van szó, nem tudom, hogy miért tart néha két-három évig, amíg egy ilyen terméket engedélyeznek. Másodszorban vannak specifikus termékek, amelyek egy kis helyi piacra jellemzőek, ezek lehetnek nagyon is ismert termékek, gyakran történelmi jelentőséggel múlttal is bírnak. Egészen más probléma, a félkész élelmiszeripari termékek gondja, amikor nem tudjuk, hogy milyen régióban, milyen területen állították elő ezeket. Egyrésztről a termelés intenzitását csökkenteni kell, tehát például a tejtermés csak zöld mezőkön történne, a hatékonyságot alacsonyabb, tehát tudjuk, hogy éppen ezért az árak is magasabbak lesznek. Meg kell adni a gazdálkodók ezt a lehetőséget, sőt, ezt a lehetőséget elő is kell mozdítani, hogy új fejlesztési szintet hozzunk ezáltal létre. Az élelmiszertermelésben alacsonyabb trágya felhasználásnál és növényvédőszer felhasználásnál a jövedelmet növelni kell. és így módon a termelési mennyiségek is alacsonyabbak lennének. Átláthatóságra van tehát itt szükség, és az eredet megjelölés rendszere így módon végrehajtható lenne. Elnök, köszönöm, Paulsen, majd Lion képviselő következik. Det här begreppet kvalitet tycker jag lite svårt. För tio a minőségi fogalom eléggel nehéz, nehezen megfogalható. Mintegy tíz évvel ezelőtt úgy kezdtük a munkánkat az Európai Parlamentben, hogy biztosítani kívántunk olyan élelmiszeri termékeket, amelyek biztonságosak. Természetesen a minőségi fogalom e tekintetben fontos volt. Gyakran, amikor találkozom a választóimmal, akkor azt mondják, hogy azt szeretnék, hogyha egy olyan márka lenne, amelyik azt mutatja, hogy az állatvédelemet figyelembe vették. És ekkor látom, hogy tulajdonképpen sosem jutottunk el odáig a márkákhoz, olyan címkékhez, amit az európai állampolgár szeretne, amik egységes központiak lennének. Például azok a személyek, akik, mint én is, Skandinávia északi részén élek, az erdők közelében, az erdőkben, nagyon jól tudjuk, hogy a mezőgazdasági földek itt kisméretűek, és hagyományos termékeket állítunk elő. Nem beszélünk a nagy mezőgazdasági gazdaságokról, amelyek tömegtermelést alkalmaznak, amelyek ipari méretekben termelnek, hanem mi a kis gazdaságokról beszélünk, a kis gazdákról, amelyek a saját juksajtjukat állítják elő, erjesztik ehhez a tejet, és így tovább. És, Svédország északi részén van egy hal, amit a Sülströmingnek nevezünk, ez egy heringfajta, amelyet pácolnak, és egészen csak helyi szinten nagyon kis mennyiségben állítják elő. És ez például egy olyan termék, amelyre lehetne egy külön ö, hagyományos címke, amire rá lenne írva, hogy tradicionális, hagyományos termék. Úgy gondolom, hogy nemzetközi, helyi szinten nagyon fontos lenne meghatározni, melyek azok a termékek, amelyek ilyen ö, védjegyel ö, kerülhetnének ellátásra úgy gondolom, hogy nagyon ügyelnünk kellene ezeknek a kis gazdaságoknak a védelmére, amelyek különböző kis mennyiségben előállított sajtot termelnek, tehát védenünk kellene a helyi termelésünket. Lájan úr, majd Nikolzon úr kap szót. Ah, that's one Thank you, uh, Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném üdvözölni ezt a mai vitát. A minőségi kérdés rendkívül fontos az olyan kis országoknak, mint például Skócia is, ahol van ugyan egy földrajzi azonosítás is, és már sok évvel ezelőtt foglalkoztunk a skót marhára, a skót juhra megfelelő címkéket. Ezeket ugyanis magasabb áron lehetett értékesíteni, ezt ugye nem mindig vették észre a ö, fogyasztók, de például ez nagyon fontos a skót ö, marha ö, címkézés egész Európában. Skóciában ö, vannak egyébként egy ö, tanúsítványrendszer, aminek megvannak az előnyei, és ezek biztosítják azt is, hogy jobban hozzá tudunk férni a kiskereskedelmi piachoz, és a termelő, a fogyasztó egyértelműen látja, hogy ez valódi Skót farmról, gazdaságból származik. Az egyszerűsítése, vagy a mezőgazdaság, a földrajzi megjelölés, illetve a tanúsítványi szisztémáknak, rendszereknek az egységesítése miatt mi nagyon aggódnánk, és nagyon ideges lennék ettől, mert nagyon ö, oda kell arra figyelni, hogy nehogy itt az egyszerűsítésben ezek a rendszerek elvesztenek, és nem is tudnék ilyet elfogadni. A tanúsítványi rendszer, mint például erre inkább útmutatót kellene, mint szabályozást alkalmazni. Ez sokkal észszerűbb megközelítés lenne. Számos szabályozásra már ezen a területen szerintem egy útmutató, ami egész Európában alkalmazható lenne, ez lenne az igazi megoldás. Ami pedig a gazdálkodás helyszínének a feltüntetését illeti, Itten az eredet megjelölési rendszer, ami mutatja a termék származását. Ezzel kapcsolatban komoly fenntartásaim vannak, hogy hogyan lehet az alaptermékek és a feldolgozott termékek esetében ezt alkalmazni. Ez hatalmas költségeket, auditálásokat igényelne és ez többletköltséget jelentene az egész rendszer számára, és nem egyértelmű, hogy ebből milyen haszon lenne azt fontosnak, azt jól ötletnek tartom, hogy megjelöljünk azokat a termékeket, amelyek kaphatnak ilyen hagyományos vagy ilyen megjelölést. De a feldolgozott termékek esetében ez már nagyon bonyolult lenne, és szerintem túl messzire menne, igazán aggodalmat keltőnek találok egy ilyen elképzelést. Támogatnám a bizottság egyes javaslatait a földrajzi terület megjelöléssel, de nagyon pontosan látni kellene, hogy melyik programokról és hogyan van, ez szó, van szó. Köszönöm, elnök úr. James Nicholson. Thank you. James Nicholson és José Bove. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Rendkívül érdekes vitát folytattunk, és szerintem nagyon jó, hogy ezt a vitát lefolytatjuk most. Szerintem az eredet megjelölés a címkéken nagyon fontos, mert a fogyasztónak igenis joga van, hogy választhasson hogyha nem ö, ö, alakítunk ki egy olyan rendszert, ami nem mondanám azt, hogy egységes, de egy olyan rendszert, ami ö, meglehetősen koherens, akkor a mező, a szupermarkettek valószínűleg ö, majd magukhoz ragadják a kezdeményezést, és különböző sztenderdeket fognak átvenni a különböző országokból, aminek aztán az lesz az eredménye, hogy rengeteg problémánk lesz. Tehát valamilyen alapelveket meg kellene határoznunk. A földrajzi megjelölések nagyon fontosak lennének, hogy az előttem szóló is elmondta, de egy kicsit ezt érdemesebb lenne tovább vitatni, mert ennek az ellenőrzése, illetve hogy ez mennyire lenne erős, hogy hogy határozzuk meg, hogy mi lennenek a végcélja. Én azt mondanám, hogy ezt az eszközt mindenképpen fel kellene használnunk. Ez egy eszköztárnak a része, és ezt a saját előnyünkre kellene, hogy fordítsuk. Azt nem szabad, hogy további bürokráciát alakítsunk ki, és tovább növeljük, amiből aztán csak további szabályozások lennek, és amik megfojtanák az ipart, és ahelyett, hogy segítenének neki. Tehát ez a, az előrehaladás útja, de csak akkor léphetünk előre, hogyha ezt megfelelő óvatossággal és rugalmassággal tesszük. Mert látom már azt, hogy egyes térségekben milyen komoly nehézségek lennének, egyes régiókban. Ehhez kell a rugalmasság, hogy végül is ebből mindenki megelégedetten tudjon kikerülni, és ugyanakkor az import ellenőrzés is nagyon fontos lenne, mert így lenne igazán előnyös ez Európa számára. José Bové következik. Igen, én is szeretnék hozzászólni ehhez a vitához. Úgy gondolom, hogy én az első ö, eredet megnevezésben kezdtem már fogalmazni a Rockfort, amelyet 1925-ben fogadtak el. És ennek a ö, változása, illetve az e, közös Európának a létrejötte lehetővé tette, hogy ezek a nemzeti ö, elnevezések európai szinten másképpen jelenjenek meg. És itt nem lehet csak egy készterméket figyelembe venni, hanem figyelembe lehet venni azt, hogy a termelők mit adtak hozzá. Ez az első nemzeti elnevezésekben még nem volt benne ez a tartalom. Tehát e tekintetben Európa ja, minőségileg javította azt, ami az ellenőrzött eredet megjelölés volt kiinduláskor. Ami szerintem fontos ebben, hogy egyrészt van egy adott terület, egy termelő, és valamilyen sajátossága a termelésnek. Ugyanakkor nagyon fontos ezt védeni, és amikor azt mondjuk, hogy ezt, azt nem szabad összekeverni az földrajzi terület megjelöléssel, ami csak azt jelenti, hogy vagy egy végterméknek a megjelölését, de nem veszi figyelembe az előállítás konkrét területét. Így lehet bajoni sonka, ami olyan ö, ö, sertésből ered, amit Dániában, vagy Spanyolországban, vagy másott neveltek fel. Ezt a két típusú elnevezést nem szabad összekeverni. Ami pedig a biogazdálkodást illeti, az utolsó európai bioszabályozás, az problémákat kezd jelenteni, egyre nagyobb problémát, hogy mi lesz a biotermelés, hogyha ezt nem kapcsoljuk össze a talajjal mert ma már kevésbé szigorúak a szabályok, egyes területeken is bio címkét kaphat, és ez lehetővé teszi a termelőknek, hogy külföldön szerezzék be a készleteiket. Azt hiszem, hogy a legidősebb a Parmigiano Reggiano, nem pedig a rockfort a sajtok közül. Tesznek adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Ja, Posso interpelar a mesa, Sr. Presidente? A primeira denominação de origem na Europa é a região demarcada do... Első eredet megjelölés Európában a Douro, a portói bor, 1756-ból származik ez ugyanis. Köszönöm, elnök úr, ahogyan látjuk. Ez a téma derültséget kelt, és a választá- előző választási ciklusban is már ez volt az helyzet, amikor megvitattuk ezt a témát. Mihály Ébner kolléga, aki sajnos már nincs a parlamenti képviselők között, akkoriban bemutatta, hogyha egy sertéshús Bajorországból vagy Németországból hogyan válik Dél-Tirol szalonneves peké. Gyakran volt Dél-Tirolban, és látta ezeket a déltiroli szalonnákat, de sertés istálót soha nem látott, ezért nem értette, hogy hogyan is készül ez a szalonna. Aztán kiderítette, hogy az ehhez való hús Németországból származik, de most komolyan figyelnünk kell, és Nicholson kollégánknak igazat kell adnunk, hogy ne keletkezzen újabb bürokrácia, hogy ne vezessenek be olyan eljárásokat, amelyek esetleg lehetetlenné tesznek egyes termelőközösségek működését az eredet megjelölések bevezetésével. Bajorországban Regensburg és a Cseh közötti területről származom, és ott nagyon sok tó van, ahol is pontyokat tenyésztenek, 14 ezer ilyen ö, tó van, halastó, ezeket valahogyan védeni kell, és csak a mi területökön van ez a faj, és éppen ezért szükség van az eredet megjelölésre. Csak hogy arról van szó szerintem, hogy a lehető legkevesebb bürokráciával kell ezt elérni, hogy a kis csoportokat védeni tudjuk, és a fogyasztók számára is hitelesek lehessünk. Elnök, köszönöm Albert, és köszönöm valamennyi felszólalónak ezt a rendkívül érdekfeszítő vitát. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság építeni fog az iránymutatásainkra, javaslatainkra, ugyanakkor viszont Giancarlo Scottától kell megkérdeznem, hogy ki akarja egészíteni felszólalását, mielőtt áttérnék a napirend utolsó pontjára. Nagy örömmel hallgattam a kollégákat, a kollégák javaslatait. Remélem, hogy együtt létre tudunk hozni egy olyan dokumentumot, amelyel mindenki elégedett. Azonban sok esetben a címkéknél olyan termékek esetében is szükség van, amelyeket nem járítunk elő, nem tudjuk, hogy ezek honnan érkeznek, és ezt mindannyian fogyasztjuk, például az iskolákban, a gyermekek vagy a nagy intézményekben. És hogyha tudnánk, hogy egyes termékek honnan érkeznek, akkor nem fogyasztanánk ezeket. És nem szeretnék nyilván reklámot csinálni most ezeknek a termékeknek. Elnök? Rendben, Giancarlo. Nos, ezen a ponton gyorsan át is térnék a napirend, a mai napirend utolsó pontjára, a hetes pontra. A tematikus főosztály tájékoztatója címmel. Ahogyan mindenki tudja, szakbizottságunkat egy adminisztratív egység a tematikus főosztály segíti, amely a struktúrális és kohéziós politikák ügyosztályának része. Ez egység felelős a mezőgazdasági szakértőkért, és konferenciákat, workshopokat szervez, ezáltal biztosítja a megfelelő tudományos támogatást szakbizottságunk munkájához. A tematikus főosztály ezen kívül felelős a külső tanulmányok elkészítéséért is. Látni fogják, nagyon sok ilyen tanulmányon, amelyeket különböző nyelveken tesznek közzé, és az alapvető jelentőségű munkánk szempontjából, hiszen segít minket abban, hogy elmélyüljünk a különböző témakörökben, és nagyon komoly elemeket tartalmaznak ezek a tanulmányok. Most örömünkre szolgál, hogy körünkben üdvözölhetjük a főosztály igazgatóját, Olivares Martínezt, akinek rögtön meg is adnám a szót, hogy mutassa be a főosztályt, de ugyanakkor értesse meg velünk, hogy hogyan tudjuk kiaknázni a legnagyobb mértékben a főosztály munkáját tevékenységünk során, hiszen ez egy nagyon fontos egység, amely támogat minket kutatási munkáinkban. Olivares Martínez, tiéd a szó. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, amit kapunk, hogy bemutassuk ezt a kutató osztályt, amely a bizottságnak dolgozik. Nagyon röviden fogok szólni, mert az ülés végénél tartunk. Szeretnék ha néhány gondolatot aláhúzni, mielőtt átadnám a technikai magyarázatokra, a szót a kollégáknak. A parlament, nem tudom, hogy minden új elköcsét tudja, 2004-ben úgy dolgozott, hogy a parlamenti segítő szolgálatokat úgy alakítja át, hogy a ságot egybe olvasztja a tematikus főosztályokkal, amelyek a tanulmányok, dokumentumok nyújtásában nyújt segítséget. Egyre inkább technikai a parlamentnek a működése. A parlamentnek szüksége van a legfrissebb tudásra amelyel a szakértők rendelkeznek cégen belül, illetve kívül, intézményen belül, illetve kívül. Ezért integrált struktúra mellett döntött a parlament. Ezzel párhuzamosan úgy döntött, hogy egy költségvetési sort hoz létre finanszírozandó a külső szakértőktől megrendelt tanulmányok finanszírozására. A tematikus főosztályok így tehát külső szakértőkre is támaszkodhatnak. Hát mondjam el, hogy személy szerint strukturális és kohézős politikai főszervezető, öt titkárságnak a munkáját felügyelem, mezőgazdaság, kultúra, halászat, regionális kérdések és trend. kulcs elemről nem szabad megfeledkezni. A parlamenti szakbizottságok elvárásainak kell megfelelni. Nem alapkutatásokat végzünk, hanem a parlament munkáját szolgáljuk ki. Ez azt jelenti, hogy az önök kéréseit próbáljuk teljesíteni el kell mondjak valamit teljesen világosan, főleg az új képviselők számára. Ne gondolják azt, hogy a tematikus főosztálynak a munkája politikai megoldásodnak. Önökkel megadják a kérdéseket. A politikai vitát önökkel le folytassák, önök látják át a politikai, illetve ágazati érdekeket. Mi a vitára tudunk anyagot biztosítani. A két munka kiegészíti egymást önök kell megalapítsák, hogy mik a politikai és intézményi szükségletek, mik a prioritások, mi a politikai ütemterv. A, tematikus, a tematikus főosztály biztosítja a tanulmányoknak a lojalitását, a politikai semlegességét és minőségét. Mi komoly munkát végzünk, és biztosítjuk azt, hogy ami az önök keze közé kerül, az politikailag semleges. Mint főosztályvezető a pénzügyekért is felelős vagyok. A külső tanulmányoknál szerződéseket kell kötni, Olébere Gome asszony, a, ez az egység felelős, aki ezzel foglalkozik, el fogja magyarázni, hogy ez hogyan zajlik. Én a az intézmény érdekeit tekintem, én mobilizálom az eszközöket, én vagyok felelős a számvevőszéggel és másokkal szemben. Önök politizálnak, mi pedig a gyakorlati támogatást próbáljuk biztosítani a szakbizottságnak. Mielőtt átadnám a szót munkatársaimnak, Generka úr, Oliveira asszony, továbbra is a rendelkezésükre állunk, nem csak ma, hanem bármikor hogy a megfelelő támogatást megkapják. Végezetül elnök úr nem tudják, hogy mennyire örülnek munkatársaim, hogy ezt a magyarázatot itt megadhatjuk, hiszen nagyon ritka, hogy a hivatalnokok a szakbizottsághoz fordulhassanak. Albert Messő úr fogja megadni a többi magyarázatot. Köszönöm szépen. Én akkor a ö, kivetített képeket folytat ö, fogom követni. Nem én csinálom ezt a zajt. Egyfelől a kutatási munkák azt mondta az előadó, hogy ilyen nincs, úgyhogy újra megpróbáljuk, remélem. Tehát egyfelől, tehát akkor me- magyarázom, a szakértői munka egyrészt kutatást van fejeződött ki, amit az Európai Parlament tisztviselői végeztek, másfelől pedig a külső anyagok, amit egyetemi kutatók vagy szakértők készítettek, vagy egyéni szerződések alapján, vagy tenderfelhívásra. Ez a támogatási feladat, ami vagy belső, vagy külső, különböző módon jelenik meg. Külső szempontból vannak a külső tanulmányok, vannak hatástanulmányok, ezek költségvetési vagy egyéb dolgok, vannak szakértői területek, és vannak panelek, szakértői panelek, amelyeknek a célja a folyamatos támogatás nagyon fontos témákban és időben ezek folyamatosak. Mindezek a külső eszközök a szakértői költségvetésből kerülnek finanszírozásra, ahogy ezt már említettem. Az Európai Parlament megfelelő részlegei foglalkoznak ezzel, kötik a szerződéseket, illetve ellenőrzik a pénzügyi részeket. Emellett vannak belső eszközök, ilyenek a belső feljegyzések, amit az európai parlamenti tisztviselők készítenek. Vannak dokumentációs vagy információkutatások, ezt például iskolák vagy az Egyesült Államokban készített egyetemi tanulmányok, vagy újságcikkek, statisztikák és egyebek. Ezeket is rendszeresen el tudjuk juttatni önökhöz e-mailben vagy hagyományos postai úton. Aztán vannak még az úgynevezett technikai adatlapok, amik eh, éves eh, anyagok, ezek papíron hordozón jelennek meg hat nyelven jelenleg, de 21 közösségi nyelven CD-romon is elérhetőek, és ezeket időszakonként eh, frissítjük. Hogyan lehet kérni azt, hogy a tematikus osztály önöknek dolgozzon, milyenek az eljárása a tematikus osztályok, mint már említettem, csak a parlamenti szerveknek dolgoznak, a parlamenti bizottságoknak, az elnök vagy a koordinátor kérheti, akkor az elnöki kabinettek, parlamenti delegációk, a parlament főtitkárának irodája, és a főtit, az igazgatók vagy főigazgatók, akik ugyancsak kérhetnek tőlünk konkrét munkát vagy tanulmányt. Ami a költségvetést illeti, a külső tanulmányok esetében van egy nagyon pozitív helyzet volt 2008-ig, aztán a, ez csökkent. 2008-ban a költségvetés majdnem 400 ezer euró volt, 2009-re ez az összeg 259 ezer euróra csökkent. Idén már elköltöttünk 214 ezer eurót, és az utolsó e, elnöki konferencián még 58 ezer euró elköltéséről határoztak. A mi az ut legutóbbi munkákat és kutatásokat illeti, van egy kis listánk erről. Már itt a bizottságnak három külső tanulmányt ismertettünk az új amerikai politikáról, a többoldalú tárgyalásokról, illetve az európai állattenyésztések üzemeltetési költségeinek növekedéséről. Ezek megvalósítási szakaszban vannak. Ez az új modelleket érinti 2013-ig, a második az a demográfiai változásokat, és a harmadik terület az pedig a baromfi ipar és a tojásipar. 2013 utáni helyzet, tehát felmérő tanulmány az novemberre készül el. Az elkövetkezendő hétekben kerülnek ezek majd közreadásra, figyelembe véve a Lisszaboni szerződését, illetve a 2013 utáni kapott a célja ezeknek a tematikus munkáknak a minőségjavítása, illetve hogy az önök politikai munkáját segítsük ezzel. Ennek mindenképpen figyelembe kell venni a nagyobb változásokat, amiket a kapban fogunk majd tapasztalni, az együttes döntés, illetve Lisszabon hatályba lépése esetén komolyabb változások és stratégiai változások várhatóak e, ezen a területen. Végezetül az összes tematikus dokumentum rendelkezésre áll, vagy papír e, hordozón, vagy elektronikus változatban. Itt megvannak a különböző ö, e, kapcsolati címek. Emellett van egy newsletter, egy ö, hírfüzet, ami és megvannak a weboldalak is, amelyeket ugyancsak használhatnak. És most pedig átadom akkor a szót kolléganőmnek. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon röviden szeretném aláhúzni néhány elemet, amelyet már aláhúztak. A tematikus főosztályok, a kutatási osztályok valóban a jogalkotást szolgálják. Már több száz kutató munkát végeztünk a mezőgazdasági, regionális és más szakbizottságok kérésére műhelyeket is tartottunk, és akkor a technikai feljegyzésekről nem is beszéltem, amelyeket aktualizálunk, amikor csak szükséges. Minden kérésnek eleget tettünk. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy szorosan együttműködünk a szakbizottságok titkárságával. Szeretném felhívni a figyelmüket arról, hogy 2009-ig 58 ezer eurós költségvetés áll rendelkezésre. 2010-ben valószínűleg hasonló nagyságrendű lesz, mint 2008-ban 400 ezer euró kérem, hogy a kéréseket a lehető leggyorsabban adják le a koordinátorokra, amikor szakvéleményt kérnek. Minél gyorsabban kapjuk meg a kéréseket, annál gyorsabban tudjuk megkezdeni a kutatást, annál jobb lesz a szakvélemény minősége, amelyet tudunk nyújtani még egyszer, rendelkezésükre állok bármilyen kérdés esetén. Mielőtt megadnám a szót annak, aki szót kért, köszönetet szeretnék mondani Olivares Martineznek, az igazgatónak, és természetesen Alberto Massotnak és Olivera Gomeznak is, hiszen nagyon fontos, amit már mondtak nekünk. Én már ismertem a tematikus főosztály tevékenységét, és természetesen az együtt döntéssel minden megváltozik majd. Tehát felhívom a barátainkat, a frakció koordinátorait arra, hogy ezek a technikai elemzések, amelyek a munkánkat kísérik, ezek nagyon sokat segíthetnek munkánkban. A kérelmek remélem egyre gyakrabban vonatkoznak majd az adott döntések hatásaira. Nekünk nem csupán az lesz a felelősségünk, hogy megegyező véleményt adjunk, hanem ettől nagyobb felelősségünk lesz, és ez arra kötelez minket, hogy technikai szempontból elmérjüljünk ezekben a kérdésekben. Az önök szerepe tehát nagyon fontos lesz, köszönetet mondok a beszámolóért, mert már holnap a koordinátorok ülésén beszélni fogunk erről a költségvetési ö, problémáról. Luis Capola Santos kért szót, akinek szívesen megadom a szót, Luis. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt nem hagyhatom szó nélkül. Úgy gondolom, hogy melegen üdvözölnöm kell, gratulálnom kell ennek a ö, csoportnak a ö, munkájáért. Rövid munkásságom ö, során sok segítséget kaptam. Ha ezt nem kaptam volna meg, akkor ö, nem tudnám elvégezni a munkámat. Ö, óriási szakmai segítséget ö, nyújtanak szeretném, az új kollégák tudnák, hogy mennyire lehet rájuk támaszkodni. Nagy öröm számomra, megtiszteltetés, hogy ezt tanúsíthatom. Minden jót kívánok a munkához. Köszönöm, Luis. Még egy felszólaló. Tessék, Krisztina. Thank you. I would Szeretnék köszönetet mondani a fontos munkához egy technikai kérdés. A függetlenek ki vannak zárva gyakorlatilag sok tevékenységből ebben a parlamentben, ezért szeretném kérni, szeretném megkérdezni, hogy mi a lehetőség a függetleneknek, hogy használják a szolgáltatásainkat, hogyha kívánjuk. Ez nem titok, szeretnék egy kutatást a ipar marketekkel megzabolázásával kapcsolatban semmi különleges, semmi radikális csak azért, hogy a termelőket, kistermelőket megvédjük. Mit tehetnek a függetlenek? <laughs> Eh, Nem tudom, hogy van-e válasz erre Olivares Martinez részéről. Eh, Egyszerű, a koordinátoknak el kell küldeni a kérést a titkárságra és a koordinátorok ülésén történik majd erről döntés. Semmi probléma. Bene, adesso ringraziamo. Rendben, köszönetet mondok a tematikus főosztály képviselőinek, valamennyi képviselőnek. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy holnap 9 órakor kezdődik a koordinátorok